So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur... Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök a szakbizottsági ülésünkön. Elérkeztünk a félidőhöz, ami a jogalkotási időszakunkat illeti. A múlt héten Strasbourgban megválasztottuk a parlament új vezetőségét, most pedig a szakbizottságokban megválasztjuk az elnököket, alelnököket, és nem lesz ez másként, itt az ENVI szakbizottságban sem. A delegációmban megállapodtunk 2009-ben abban, hogy az elnökség most Matthias Grótehoz kerül, így állapodtunk meg, és így is járunk el. Azt szeretném elmondani, hogy egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas időszak volt az elmúlt két és fél év. És a pénzügyi válság, a gazdasági válság ellenére azt hiszem, hogy a szakbizottságunk hogy nagyon jó eredményeket tudott felmutatni. Sok jogi előírás sikerült elfogadnunk, megkapták a félidős jelentést, és azt hiszem elmondhatjuk, hogy a mi szakbizottságunk végezte el a legtöbb munkát az elmúlt időszakban azokon a területeken, amelyek nagyon érdeklik a polgárokat, gondoljunk a környezetvédelemre, a közegészségügyre vagy az élelmiszerbiztonságra. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sikereket ünnepelhettünk, és sikerült ezt a munkát elvégeznünk. Az alelnökök hozzájárultak ehhez, természetesen a jelentéstevők is, akik mindig nagyon sok munka hárul, az árnyék jelentéstevők, akik támogatják őket, akik segítenek abban, hogy egy jogalkotási programot vagy egy jelentést sikerüljön úgy kialakítani, hogy utána szavazni lehessen róla. Köszönöm szépen a titkárságok munkáját is, az én titkárom. Kiváló munkát végzett az előkészítésben, nagyon nagy pontossággal dolgozott, kiválóan vezette le az üléseket, szavazásokat. Köszönöm természetesen a titkárság minden, titkárságok minden munkatársának, a szakbizottság titkárságának, a saját irodám munkatársainak is, és azt hiszem, hogy nem kell szégyenkeznünk az első eh, fél idő alatt elvégzett eh, munka miatt, és eh, ugyanilyen lendülettel folytatjuk majd a munkát a második fél időben is. Tudjuk, hogy még sok munka vár ránk, sok-sok a kihívás, a különböző témakörökben. Nos, tehát nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Elmondtam már, hogy van egy megállapodásunk, miszerint rám jutott az első félidő, a második félidő pedig Matthias Gróteé lesz, mint elnöki. Ez az én javaslatom, de hát formálisan, hivatalosan 18 tagnak kell ezt támogatni, ezért kérdezem önöktől, hogy egy, akár egy frakció részéről van-e javaslat. Richard Zéber parancsoljon. Köszönöm szépen, jó Leinen. Szeretnék köszönetet mondani az elnöki munkáidért. Ez két és fél érdekes év volt, ezt mindannyian osztjuk, és jól lehet, nem olyan sokat kaptunk javaslatok terén a bizottságtól, mint azt elvártuk volna. Úgy gondolom, hogy itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez érdekes időszak volt, és előrébb jutottunk sok dologban. Úgy gondolom, hogy a szociáldemokrata frakció támogatja a Dörbennel kapcsolatos határozat, és támogatjuk, hogy Matthias Króte legyen az utódot. Köszönjük a mi részünkről az általad végzett munkát. Elnök, köszönöm szépen. Linda McEwen. Természetesen támogatni szeretném Matthias Gross elnök jelölését. Matthias Szóval nagyon, sokat, nagyon sok ideje együtt működök, és nagyon jó értője ezeknek a témáknak. Keményen dolgozik, nagyon jó elnökünk lesz. De szeretném megragadni az alkalmat arra is jó, hogy megköszönjem a te két és fél éves munkádat, adtál egy dossziét, amelyben leírod az utóbbi két és fél év munkáit. Húsz javaslatról van itt szó és nem, tényleg látszik, hogy nem, nem szoktunk megakadni a kis technikai hibákon. Azt hiszem, hogy tényleg büszke lehetsz az elnöki munkádra, nem csak azért, mert ilyen sok ö, jelentés készült el, hanem azért, mert ez valóban az emberek életét nagyon szorosan érintő ö, témakör, a közegészségügy, a klímaváltozás, az élelmiszerekről szóló információ, az élelmiszerek címkézése, stb. Azt hiszem, hogy tényleg kiváló kiváló munkát hagysz magad mögött, és ezt mindenki támogathatja a bizottságban. Úgyhogy kollégáim nevében nagyon szépen köszönöm mindazt a munkát, amelyet elvégeztél, és azt a, azt a nagy hatást, amit gyakoroltál mindenkire ezáltal. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A munka természetesen tovább folyik, tehát a javaslat az, hogy Matthias Róte legyen az elnök. Azt kérdezem, hogy kére valaki titkos szavazást, vagy fe, közfelkiáltással szavazhatunk az ő személyéről. Tehát van -e esetleg a titkos szavazásra vonatkozó kérelem? Nincs. Ebben az esetben Matthias mostantól rögtön birtokba veheted a hivatalodat, és helyet foglalhatsz itt az emelvényen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, elsőként szeretnék köszönetet mondani Jó Leinenek az első két és fél évben végzett munkájáért itt a szakbizottságban, és megígérhetem, neki is, és nektek is, hogy továbbra is ilyen elkötelezetten fogunk dolgozni az éghajlati politikában, a környezetvédelmi politikában és a szakbizottságunk hatáskörébe tartozó minden egyéb területen. Ugyanilyen elkötelezetten fogunk tehát tovább munkálkodni. Nem szeretnék sok időt veszteni, hanem rögtön az érdemi kérdésekkel folytatni. Meg kell, hogy alakuljunk, különben nem vagyunk munkaképesek. Éppen ezért eh, az első alelnök köt fogjuk megválasztani. Chris Davis. Well, thank you, Chairman. I noticed that... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy csak 3-4-4-kor kezdődik az ülésünk érdemi része, úgyhogy van még fél óránk gyakorlatilag addig. Láttam, hogy Jó Lájnán még ivott egy kevés kávét, mielőtt elhagyta a pódiumot. Remélem, hogy az önelnöksége alatt majd jobb kávét szolgálnak fel. Épp most választottuk meg önt. Szeretném elmondani, hogyha már nálam van a szó, hogy az ön elődje nagyon nagy lelkesedéssel, lendülettel folytatta munkáját. Ezt nyilvánvalóan nagyon nehéz lesz utána csinálni. Hogy önt megtapsoljuk-e majd a hivatala végén, hát az attól függ, hogy majd közben milyen munkát végez. Gebrendi képviselőt szeretném javasolni az ALDE nevében lelnöknek. Rendben, tehát kaptunk egy javaslatot. Van esetleg az első alelnökre vonatkozó más javaslat? Nincs. Ebben az esetben közfelkiáltással szavazhatunk arról, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. Azt kérem, hogy tapsoljon. Ja, herzlichen szívből gratulálunk Gelbrandi kollégának, kérem fáradjon ki ide, So, dann kommen wir... Jó, akkor áttérünk a harmadik poszt betöltésére, a második alelnöki poszt betöltésére. Erre, erre vonatkozóan is várom a javaslatokat. Merci, Monsieur le Président. Euh, deux petits préalables, d'une part et d'abord. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném Önt sok szeretettel üdvözölni és gratulálni Önnek. A zöldek nevében szeretném megköszönni Jó Lájnennek is igen melegen azt a nyíltságot, azt a párbeszédkészséget és azt a valódi érdeklődést a környezetvédelmi dossziék iránt, amelyeket, amelyet az a mandátum első felében tapasztalhattunk tőle, valóban hozzájárult ahhoz, hogy a bizottság hatékonyan tudjon dolgozni, mindig konstruktív szellemben, ambíciózusan vezette a bizottságot. De van valami, ami nagyon fontos a Rio 2002 2012-es nyilatkozat. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament igen ambiciózus ezzel kapcsolatban, ezzel a konferenciával kapcsolatban. Szeretnék tehát még egyszer gratulálni kinevezett elnöknek, és remélem, hogy folytatni fogja a megkezdett jó munkát. Az első javaslat, amivel élni szeretnék, az az, hogy válaszuk újra Karl Schlütert. Vannak esetleg további javaslatok is, úgy látom, hogy nincs. Karl Schlüter sajnos ma nem jöhetett el, de az egyetértését bírjuk a kinevezésre, tehát aki egyetért ezzel a javaslattal ebben a formában, azt kérem, hogy tapsal jelezze ezt. Gratulálunk Karl Schlüternek is a második alelnöki posztra való megválasztásáért, és át is térünk a harmadik helyettes elnök megválasztására Péter Líze. A néppárt nevében itt változást javasolnék. Boguszláv Szónik kolléga, aki eddig viselte ezt a tisztséget, más feladatokat kell, hogy ellásson, éppen ezért Áder János kollégát javasolnánk, amikor ideérkezett János, akkor már a nemzeti politikában rendkívüli tapasztalatokat szerzett, hiszen frakcióvezető volt, volt a Magyarország gyűlésnek az elnöke is, és nagyon elkötelezetten tette magáévá szevező irányelvvel kapcsolatos jelentéssel kapcsolatos feladatokat. Ez volt az első eh, időszakban az egyik legfontosabb jelentés, éppen ezért Áder Jánost javasoljuk harmadik alelnöknek. Köszönöm szépen. Meg kell kérdeznem, van-e további javaslat? Úgy látom, nincs. Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem, tapsoljon. Jutta Haug bittet um. Jutta Haug szeretne felszólalni. Igen, most, hogy megvan az elnökségünk, teljes létszámban, vagy mégsem? Elnök, nem, még nincs meg teljes létszámban. Jó, hát akkor még megvárom, de akkor majd mindjárt felszólalok, ha meg lesz teljes létszámban az elnökség. Elnök? Azért, hogy megkezdhessük a munkát, meg kell választanunk a negyedik alelnököt. Javaslatokat kérek, Linda McEwen. Well, I would also like to um, nominate... Szeretném jelölni Dan Jörgenzent, aki korábban is elnök helyettes volt, de az első két és fél évben nem. A klímaváltozással és a vegyszerekkel, illetve a biocidekkel kapcsolatos munkát végezte különös nagy lelkesedéssel, úgyhogy én őt jelenlem. Köszönöm szépen Linda mekevennek. Van-e egyéb javaslat? Úgy látom nincs. Ennek értelmében azt javaslom, hogy ismét csak közfelkiáltással szavazzunk. Gratulálok Dan Jörgensennek. Ő sajnos ma nem tud itt lenni, de előzőleg már késznek mutatkozott arra, hogy megválasszuk, illetve átvegy a posztot. Jó, tehát most megvan az elnökség, és meghallgattam az egyes frakció béli kollégákat, és mindenképpen igyekszem majd az elnökséggel és elnökkel kapcsolatos elvárásoknak megfelelni. Így tehát most Jutta Haug megkapja szót, parancsol Jutta. Nos, szeretnék gratulálni mindazoknak, akiket a frakciók javasoltak a tisztségekre, mindenkinek gratulálok a megválasztásához is, és természetesen elsősorban az új elnökünknek is szívből gratulálok. Hogyha megnézzük a szakbizottságunk elnökségét, akkor azt láthatjuk, hogy teljes mértékben hiányzik a női nem nem képviselteti magát itt egyáltalán. Természetesen az elnökség erről nem tehet, ezt nem az önök számlájára írom, úgymond, de remélem, hogy János, Kárl, Matthias eh, és a többiek eh, megcsillogtatják a feminin oldalukat is adott esetben, annak érdekében, hogy jobb legyen az egyensúly. Ich glaube, die Kritik ist angekommen und... Jó, hát feljegyeztük a kritikát, azt hiszem a koordinátoroknak szólt elsősorban megértettük a bírálatot, és hát majd igyekszünk a női oldalunkat is megcsillogtatni egyszer máskor. Richard Zéber. Én is csatlakoznék ehhez a kritikához, amit Juta adott elő, ugyan, ugyanakkor ezért nem a koordinátorok viselik a felelősséget, itt egy politikai frakciók döntöttek, és itt ugye két szociáldemokrata úr ül, így hát úgy gondolom, hogy minden frakcióban meg kell vizsgálni, hogy jogos -e ez a kritika, és mindenkinek tartania kell magát aztán az eredményhez. Mielőtt elkezdenénk az érdemi munkát, azt javasolnám, hogy csináljunk egy fotót, hiszen vannak új kollégák is itt a bizottságban, úgyhogy kérek mindenkit, hogy fáradjon ide ki, és csináljunk egy frissített fotót. Tehát innen föntről készül a fotó, és itt elő fogunk gyülekezni eh, a fényképész utasításai szerint. Thank you. So, dann können wir weiter fort. Jó, akkor most folytathatjuk a munkát. Az egyes napi rendi pontnál tartunk egyelőre. Megvan a napirend, megkapták azt. Van-e még valakinek valamilyen megjegyzése azzal kapcsolatban? Úgy látom, nincs. Akkor rátérhetünk a kettes napi rendi pontra. Az elnök közleményei. A tolmácsolás az összes nyelven elérhető, kivéve az észt és a máltai nyelvet. A második bejelentésem pedig a következő. Január 25-én 15 órakor lesz egy munkacsoporti ülés itt ebben a teremben. Indirect Land Use lesz a téma, azaz a földhasználat és az azzal kapcsolódó témakörökről lesz szó. Aki jelen szeretne lenni, január 25-én 15 órakor, itt a 4Q2-es teremben tartjuk meg ezt a munkacsoporti ülést. Ezzel rátérünk a hármas napi rendi pontra, itt pedig a hatodik környezetvédelmi cselekvési program felülvizsgálatáról lesz szó, valamint a hetedik környezetvédelmi cselekvési program prioritásainak meghatározásáról. Jelentéstevünk jól Lájne, folytathatja is a kemény munkát, ahogyan mondta, ennek adom meg a szót, hogy tartsa meg a jelentés bevezetőjét, és őt majd az árnyék jelentéstevők követik. Köszönöm szépen, elnök úr! 30 éve dolgozunk ki már az Európai Unióban környezetvédelmi cselekvési terveket. Ezek általánosságban véve nagyon hasznos eszközök, ami a környezetvédelmi tervezést, a vonatkozó jogszabályokat, intézkedéseket illeti. A hatodik környezetvédelmi cselekvési terve júliusban ér véget 2012. júliusában. Ez azt jelenti, hogy akkor kellene kezdődni a hetedik cselekvési tervnek, de tudjuk, hogy az Európai Bizottság sokáig habozott arra vonatkozóan, hogy egyáltalán akar-e készíteni egy további cselekvési tervet. A civil társadalom nyomást gyakorolt, az Európai Környezetvédelmi Hivatal eh, nagyon korán magához ragadta a kezdeményezést, és itt a szakbizottságban is Potocsnik eh, biztos nak is feltettük a kérdést, hogy lesz -e egy hetedik cselekvési program, és a miniszterek tanácsa is nyomást gyakorol, és szeretne egy hetedik programot látni. Nincs vesztegetni való időnk, áprilisban szeretnénk a plenáris elévinni a kérdést. A Dán elnökség április végére egy informális miniszteri szintű találkozót hív össze, és a tanács júniusban meghozza majd következtetéseit, így remélhetőleg a bizottság magához ragadja a kezdeményezést az év második felében. Egy új jogszabály fog születni, ugyanis a hatodik program volt az első, amely az együttdöntés keretében született meg, a hetedik program esetében szintén ez lesz a helyzet, így tehát lehetőségünk lesz arra, hogy ismét pontosítsuk álláspontunkat, és részletesebben meghatározunk azt. A jelentéstevőnek ugye négy oldalba kellett összesűrítenie a dolgokat, láttam, hogy ez nem túl sok, ezért főként a jövőre vonatkozó prioritásokkal foglalkoztam, nem sokat foglalatoskodtam a hatodik cselekvési program elemzésével. Talán a módosítók révén orvosolható ez még a jövőre koncentráltam. A fő prioritások a végrehajtás, az integráció és a nemzetközi dimenziója vetülete a környezetvédelmi politikának. A 10, január 12-i munkacsoport után pedig talán még egy negyedik prioritást is hozzáfűznék, ez az információ vagy tájékoztatás. Ez is egy fontos kérdés, hogyha a környezet védelmi politika területén előrelépést szeretnénk elérni. A végrehajtás vagy implementáció az egyik legfontosabb pont, és bírálattal kell illetnünk azt, ugyanis az Európai Unióban egy átfogó programunk van a különböző környezeti médiumokra vonatkozóan, és tudjuk, hogy nagyon rossz a végrehajtás mérlege, különböző okokból kifolyólag. Ezért a jelentésben arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot, hogy a végrehajtást erősítse meg, és új eszközöket vezessen be, saját kapacitásait növelje a végrehajtás kontrollját, ellenőrzését illetően, és egy ötlet lenne egy irányelvet készíteni a környezeti ellenőrzésre vonatkozóan. A az environmental accountingra vonatkozóan már van egy irányelv a 27 tagállamban történő végrehajtás összehangolására, miért ne járhatnánk így el a környezetvédelmi ellenőrzésben is. Tudjuk, hogyha meglévő szabályokat nem hajtjuk végre, az nem szolgálja sem a környezetet, sem az emberek egészségi állapotát. Ez tehát nagyon fontos. A második fontos pont a környezetvédelmi politika integrációja többi politika területbe. Ezt sokszor kértük már, és hangsúlyoztuk, és most a hetedik cselekvési programban mindenképpen helyet kell szentelni ennek is. Ez a cselekvési program egyfajta tetőként kell, hogy összefogja, illetve felette álljon az összes menetrendnek, összes stratégiának a különböző területeken egyfajta jövőképet kell, hogy tükrözzön arra vonatkozóan, hogy az EU hova szeretne eljutni a környezetpolitikában. Az ökológiai lábnyomunk negatív mérleget mutat, eh, pozitív, kiegyensúlyozott lábnyommá kell ezt átalakítanunk egy energiahatékony, alacsony széndiokszid kibocsátású és nyersanyaghatékony gazdaság és társadalom kialakítása révén Európában. Ezeken a pontokon kellene még dolgozni. A hetedik cselekvési program azonban mindenképpen egy olyan program kell, hogy legyen, amely konkrét, kötelező célokat is megfogalmaz a, egészen 2020-ig, de mivel egyre inkább az évszázad közepe felé tekintünk, ezért különböző, egyfajta ütemtervet kell, hogy meghatározzon 2050-ig is. A környezetkárosító állami támogatások ellen is szeretnénk fellépni, fontos, hogy ezek kifussanak. Több milliárd eurót adnak ki olyan támogatások révén, amelyek környezetkárosítóak. És emellett pedig egy új jóléti indikátorra is szükség van a GDP-n túl. A GDP ugyanis nem tükrözi a teljes valóságot. Elmondtam már, hogy kiegészíteném ezeket a prioritásokat az információ vagy tájékoztatás ponttal. Ezen a negyedik pont. Minden érdekelt felet be kell vonnunk, szükségünk van a civil társadalomra is, ezért fontos az Árhusz egyezmény is e tekintetben, amelyet az EU-ban nem hajtottunk végre nyomást kell gyakorolnunk arra, hogy ennek a megvalósítása, végrehajtása valóban bekövetkezzen, és szükségünk van a helyi és regionális szintű szereplőkre is, őket is meg kell nyernünk a politikánk számára, őket is meg kell említeni. Az utolsó pont a nemzetközi felelősségvállalás. A környezetpolitikának részét kell alkotnia sok területen az EU külpolitikájának, kereskedelmi politikájának, ez ugye egy hatalmas terület, és a fejlesztési politikának is a részét kell, hogy alkossa. A parlamentnek ügyelnie kell arra, hogy legyen egy koherens környezetvédelmi külpolitikánk. És nem utolsó sorban az Európai Uniónak nyilván példaértékű magatartást is kell tanúsítania. 200 évvel ezelőtt itt kezdődött az iparosodás folyamata, és ez egyfajta felelőssége ruház fel bennünket arra vonatkozóan, hogy megtisztítsuk a környezetet. Így tehát az ENSZ folyamatban, az éghajlat és biodiverzitás folyamatban egyfajta éllovas szerepet töltünk be, és remélhetőleg a gazdaság és pénzügyi válság ellenére a jövőben is meg tudjuk tartani ezt a szerepünket, és eleget tudunk tenni neki. Volt már egy találkozunk az jelentéstevőkkel, és most érdeklődéssel várom a kollégák hozzászólásait. A módosítók benyújtásának határideje mindjárt itt van, szoros az ütemterv, még ezen a héten lehet benyújtani a módosítókat, de nagy érdeklődéssel várom az eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm, jó Most a néppárti előadó Gaston Franco kapszott. Monsieur le Président, et toutes mes félicitations pour Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék gratulálni a megválasztásához, egyben a csapatához is, aki önt körülveszi. És szeretnék csatlakozni a jó Leinen elnöklésével kapcsolatos köszönő szavakhoz is. Úgy gondolom, jó munkát végeztünk. Egyben szeretnék jó Leinennek előadóként is gratulálni a kitűnő jelentéstervezetért. Világosan megfogalmazott, világos koncepciójú szöveggel van dolgunk és van egy-két prioritás, ami pontosan meg is jelenik, amelyeknek meg kell határozniuk az elkövetkezendő évtizedben, vagy akár azon túlmenően is az európai környezetvédelmi politikát. Szeretnék köszönetet mondani ahhoz a megközelítésmódhoz is, amit alkalmazott, hogy ilyen jól sikerült a más árnyékelőadókkal való együttműködés. Az erőforrások alkalmazása szempontjából fontos szerepe van ennek a programnak, ugyanakkor szükségünk van egy közös vízióra is, arra nézvést, hogy az európai cselekvés milyen hatással van az egész bolygóra, és milyen 2020-as célokat kell meghatároznunk. Egy új cselekvési programot kell tehát most ösztönöznünk, és szeretném kérni a bizottságot is, hogy ebbe az irányba húzzon, és ne legyen annyira vonakodó, mint eddig. Nyilvánvalóan az új cselekvési programnak jövelnie kell az előre láthatóságot, az előre tervezhetőséget a nemzeti hatóságok, a polgárok és természetesen a vállalatok számára, illetve mindazok számára, akik a környezetvédelem területén beruháznak. Ez kell, hogy legyen tehát a globális üzenetünk, és ennek politikai üzenetnek kell lennie az Európai Unió részéről a világ többi része felé. Hozzá kell járulnia ahhoz, hogy egy világszintű kormányzat alakuljon ki a környezetvédelem területén, és ez túlmutasson a pénzügyi szolidaritás keretein is. A harmadik államoktól azt kell, hogy megköveteljük, hogy ezen a területen vállaljanak kötelezettségeket, vegyenek részt a közösen kidolgozott módszerekben, gondoljanak a környezetre, úgy, mint egy természetes erőforrásra, tőkére. Ehhez hozzátartoznak a környezetvédelmi számlák is, ahogy az benne szerepel a jelentés tervezetben. Fontos, ahogy elhangzott, hogy koherensen járjunk el, és hogy valamennyi környezetvédelemmel kapcsolatos stratégiát összeigazítsunk egymással, összehangoljunk egymással. Ezen a területen természetesen az erdőgazdálkodási stratégiára is gondolnunk kell, itt kicsikét hazabeszélek természetesen. Tehát nyilvánvalóan keresni kell a kapcsolatokat a mezőgazdasággal, a halászattal, az innovációval, a, környezet, a közlekedéssel, a regionális politikával, a termőföldeken folytatott gazdálkodással és a városfejlesztési politikával is a környezetet nem szabad a jövőben egy minden máshoz alkalmazkodó tényezőnek tekinteni, hanem minden egyes politikában sokkal jobban figyelembe kell venni, már a politikai tervezés kezdetén. Különböző pénzügyi kereteink vannak, itt van a 2020-as stratégia, a pénzügyi előretekintés, és most új pénzügyi forrásokat kell találnunk Eh, a környezetvédelmi eh, menedzsment rendszereknek a finanszírozására is, illetőleg szó esett már itt bizonyos fajta környezetvédelmi adókról is. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy a környezet és a környezetvédelem teher legyen a gazdaság számára, sőt, ennek az ellentéte igaz, szolgálatot tehetünk a környezetvédelem útján az elkövetkezendő generációknak és a gazdaságoknak. Egyetértek a meghatározott prioritásokkal, amik a hetedik környezetvédelmi cselekvési programot illetik alkalmazkodnunk kell így például a klímaváltozáshoz, védenünk kell a biodiverzitást, hatékonyan kell használnunk a természeti erőforrásokat. Még ugyanakkor hozzátenném a módosító indítványaim aláhúzására, hogy a hulladék újrahasznosítás és a víz erőforrások és az erdőknek az észszerű felhasználás, az ezekkel való észszerű gazdálkodás, ezek is elengedhetetlenek a jövőben. Szükségünk van egy második akcióprogramra a környezetegészségügy területén is. Ezen túlmenően véleményem szerint a termelést és a fenntartható erőforrás felhasználást kell az előtérbe helyeznünk. Ki kell szélesítenünk a gyártóknak a felelősségét, és egy jobb környezetvédelmi jelölési címkézési rendszert kell támogatnunk, így kell adott esetben a termékekkel való pazarlásnak is elejét venni mind környezettechnikailag, mind pedig pedagógiai területen előrelépést kell elérnünk. A nyolcas pontban problémát látok, itt egy olyan pont, egy olyan cél határozódik meg, ami az energiahatékonysággal kapcsolatos. Én ezzel nem értek egyet, én inkább egy szektorális megközelítést alkalmaznék, ami több rugalmasságot bizonyítana a 28. pontban pedig a környezetvédelemben a bíráskodáshoz való hozzáférésről esik szó. Ez a célkitűzés, ez dicsérendő, de ez nem szabad, hogy azt jelent, eh, nem szabad, hogy azt jelentse, hogy a tagállamoknak az eljárásjogát, polgári jogát befolyásolni akarjuk, vagy adott esetben hatósági eljárásaikat. Egy alapvető probléma hogy a meglévő környezetvédelmi jogszabályokat mennyiben valósítják meg. Itt sokszor a politikai akarat is hiányzik a tagállamokban. Tehát emlékeztetnünk kell arra, hogy a, a Európai Uniós jogszabályok elleni vétségeknek a 23%-a a környezetvédelmi területet érinti, tehát ezt sokkal jobban meg kell jelenteni ezeket a jogszabályokat, stabilabb alapokra kell építeni, fontos, hogy a, ezzel kapcsolatos közpolitikákat jobban ítéljék meg a közvéleményben, és építenünk kell a tapasztalat cserére. Meg kell néznünk az eredményeket, és meg kell néznünk majd azt, hogy mely intézkedések jók a helyi szinten. ezeknek a politikáknak a végrehajtás és a végrehajtás ellenőrzés az alapvető kell, hogy legyen. Növelnünk kell ezzel kapcsolatban a tagállamoknak a hatóságát, és adott esetben a helyi önkormányzatokat, a helyi hatóságokat is bele kell vonni ezeknek a jogszabályoknak az alkalmazásába. Ezek elengedhetetlen feltételei a környezetvédelmi politikának. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Gábrándi kolléga következő. Köszönöm szépen, elnök úr, és meg szeretném ragadni az alkalmat, és gratulálnék önnek, mint új elnöknek, és szeretném megköszönni a szakbizottságnak is a bizalmat, amelyet megszavaztak nekem. Azzal, hogy megválasztottak alelnöknek. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program ma kapcsolatosan azt hiszem, hogy itt nincs elég időnk arra, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos jövőképünket itt most megvitassuk, ezért csak néhány pontra korlátoznám mondandómat. Először is köszönöm szépen Jónak a kiváló munkát, amelyet elvégzett az utóbbi időben. Két héttel ezelőtt volt egy nagyon sikeres munkacsoporti ülésünk. Ennek néhány konklúziója tükröződött abban, amit Jó mondott, és azt hiszem, hogy egy nagyon jó tervezettet kaptunk, amelyel dolgozhatunk a továbbiakban. Az egyik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék az, hogy a környezetvédelmi cselekvési program nem csak a környezetről szól, hanem a gazdaságról is. Úgy gondolom, a fenntarthatóság egyre fontosabbá válik a versenyképesség szempontjából. Ezért igen ütős gazdasági érveink vannak arra, hogy növeljük fenntarthatóságunkat, főként ami a nyersanyag, illetve erőforrás hatékonyságot illeti hogyha megnézzük, milyen hatalmas költségekkel jár, illetve milyen hatalmasra növekedett az erőforrások költsége, akkor tudjuk bizton azt is, hogy Európában ügyelnünk kell az erőforrás hatékonyságra. Egy másik dolog, amit szintén tükröz a jelentés, és amit hangsúlyozni szeretnék, a végrehajtásban tapasztalható hiányosság. hogyha az egyszerű európai polgárok úgy felelnének meg, illetve úgy tartanák be az EU-s jogszabályokat, mint ahogyan a tagállamok teszik, akkor a polgárok könnyedén börtönbe kerülhetnének. Elfogadhatatlan, hogy a tagállamok úgy gondolják, hogy megúszhatják büntetés nélkül, hogy nem hajtják végre az európai jogszabályokat. Igaz ez a környezetvédelmi jogszabályokra is. Azt gondolom tehát, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a végrehajtásra és a betartatásra ez elengedhetetlen. Nem hinném, hogy elérkeztünk volna arra, a, arra pontra, hogy határozatokat, illetve rendeleteket kellene hoznunk irányelvek helyett, de azt gondolom, hogy mindenképpen összpontosítanunk kell erre az elemre a cselekvési programban. Nagymértékben egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondott a tájékoztatással, információval kapcsolatban, valamint az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatosan. Az egyszerű polgárok sokkal inkább érdeklődnek a környezetvédelmi témák iránt, mint ahogyan azt a politikusok gondolják. Ezért azt gondolom, hogy mindenképpen nagyobb prioritást kell adnunk a környezetvédelmi témáknak, és a jó tájékoztatás, megfelelő információ, áramlás egy fontos eszköze annak, hogy elérjük ezt a célt. Azt gondolom, hogy emellett a Nagoya megállapodáson túl kell lépnünk, hiszen itt egy sokkal szélesebb körű témáról van szó, hogyha káros támogatásokra gondolunk. Nem csak a biodiverzitást érintik ezek a káros állami támogatások, hanem más egyéb környezetvédelmi területeket is. Így azt gondolom, hogy ezt az elemet sokkal jobban ki kell emelnünk és fel kell nagyítanunk, mint ahogyan az a tervezetben szerepel. Végül, elnök úr, azt gondolom, kulcsfontosságú, hogy a hetedik környezetvédelmi cselekvési program esetében ugyanaz legyen az ütemterv, mint a több éves pénzügyi keret esetében. A hatodik cselekvési program esetében az egyik gond az volt, hogy az ütemterv, illetve a két ütemterv nem felelt meg egymásnak, nem volt összhangban egymással, így tehát azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú lenne a siker érdekében ezúttal. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a következő felszólalónk nincs itt, illetve az árnyék jelentéstevünk, ezért Bász Eichhaut kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék önnek elnökké való megválasztása alkalmából, és nagyon nagy szeretettel várom az elkövetkezendő két és fél évi munkát, különösen akkor, amikor az ehhez hasonló fontos témákról beszélünk. Korábbi elnökünket is köszönöm szépen, elnökünknek is köszönöm a munkát nagyon nem, nem tudjuk eléggé hangsúlyozni a jelentésnek a fontosságát. Mindenki a környezetvédelmi kérdésekről beszél, és az elmúlt két és fél év során valóban nagyon nagy sikerrel útjukra bocsájtottuk a sok ütemtervet, ami természetesen politikusként szép előrelépésnek mondható, de a környezetvédelmi ö, szabályozásnak az a problémája, hogy az úti tervek nagyon messze tekintenek, de a jelenlegi politikákban nem tükröződnek. És pedig az lenne a, fontos a dolog sürgőssége miatt, hogy a jelentés most ezeket tükrözze. Hadd hozzak egy példát. Már tíz évvel ezelőtt egyetértettünk abban, hogy 2010-ig meg kell állítani a biodiverzitás csökkenését megjelenését. Most már látjuk, hogy a célt nem fogjuk tudni elérni, átraktuk 2020-ra ezt a célt, és hangsúlyozunk ismét csak, hogy ez mennyire fontos, és megint részévé tettük különböző ütemterveknek ezt a célt. De valójában az a legfontosabb, hogy a politikánk, politikánkat úgy változtassuk meg, hogy ezt a célt valóban elérjük 2020-ra. Én úgy gondolom, hogy ezt meg is tudjuk tenni, de akkor sokkal többet kell tennünk, mint csak ütemterveket gyártanunk, és ezt nem csak ezzel kapcsolatban, hanem más kérdésekkel kapcsolatban is meg kell tennünk. Különben 2020-ban majd további tíz évvel fogjuk kitolni a, a célkitűzések elérésének határidejét. Válság van, és amit a válsággal kapcsolatban bizalomvesztés terén tapasztaltunk azt, tapasztaltunk, azt látjuk a környezetvédelmi téren is. Tehát ezért nagyon fontos az elkövetkezendő hét évvele vonatkozó tervünk, ez a bizonyos jelentés is erről szól, mert konkrét politikákat kell kialakítanunk annak érdekében, hogy a 2020-ra kitűzött céljainkat el tudjuk érni. Tehát nem csak nagyon fontos, hanem igen sürgős feladatokat is tartalmaz ez a jelentés. A legfontosabb célok a megvalósítás, az integráció és a nemzetközi dimenzió hangsúlyozása. Ezekkel egyetértek, bár úgy gondolom, hogy helyenként egy kicsit ö, jobban kellene hangsúlyozni a bizottság szerepét, mint a szerződések őrének szerepét, és, an, és azt, hogy a bizottság kell gondoskodjon a megvalósításról, a végrehajtásról. Kicsit ö, határozottabban fogalmazhatnánk, ugye az éghajlatváltozás és a források hatékony kihasználása terén tett vállalásainkról. Például 2,20-ra vonatkozóan azt tűztük ki, hogy a vegyszerek csak olyan vegyszereket termeljünk és használjunk, amelyek nem károsítják közvetlenül a környezetet. A hatodik cselekvési tervben már ezt elhatároztuk. Jó lenne, hogyha a hetedikben elhatároznánk, de meg is tennénk ezt, hogy, hogy ezeket a vegyszer, vegyszereket ne használjuk. És ezzel kapcsolatban Európai Unió stratégiát kell megalkotnunk annak érdekében, hogy hogy ez meg is valósuljon, és ezért az erre vonatkozó szekcióban ezt hangsúlyoznunk is kell. A környezetre általmas anyagok fokozatos megszüntetése is nagyon fontos. Itt is arról van szó, hogy persze szükség van egyenlő feltételekre, de mindig oda adunk ki, hogy nagyon sok káros támogatás van. Mindig elhatározzuk, hogy ezeket meg kell szüntetni, de konkrétan soha nem tudjuk elérni megfelelőképpen ezeket a célokat, ezért nem csak Nagoya, hanem egy szélesebb gazdasági értelemben is nagyon fontos, hogy ezeket a célokat el is érjük. Azon kívül nagyon fontos az is, hogy a környezeti indikátorok le, váljanak az európai szemeszter részéves, részévé. Az ECON és az IMCO bizottságokban is tárgyalják az európai szemesztert, és azt, hogy ezek ezen belül a legfontosabb indikátorok mik legyenek. A mi bizottságunk az említett kettővel ellentétben nem készített jelentést az európai szemeszterről, de hangsúlyoznunk kell, hogy a környezeti indikátorok nem csak hogy fontosak, hanem legalább olyan fontosak az európai 2020-as célkitűzések elérése szempontjából, mint a többiek, és nem csak a gazdás, gazdasági, illetve a szociális szempontból, hanem a környezeti szempontból is fontos ezeket átgondolni. Azt is üdvözöljük, hogy a több éves pénzügyi kerettel össze kell ezt hangolnunk, és hogy ebben tükröztetnünk kell a céljuk, céljainkat, hiszen akkor ezzel kapcsolatban a megfelelő forrásokról is gondoskodni tudunk, de természetesen azt is biztosítanunk kell, hogy elérjük a céljainkat 2020-ra. A kap reform hangsúlyozása megint csak elengedhetetlen fontos. A reform rendkívül fontos az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából, és tudjuk, hogy egy egyelőre még nem, nem valósultak meg ezek a célok, és de hogyha valóban komolyan gondoljuk ezeket a célokat, környezetvédelmi és energia vagy forráshatékonyság szempontjából, akkor ez ezt a kap reformjával is támogatnunk kell. És hogyha nemzeti szinten is meg akarjuk őrizni megbízhatóságunkat, akkor ezt ugyancsak fontosnak kell, hogy tartsuk, hiszen nem csak a kereskedelmi és a fejlesztési politikákban kell, hogy ez nagyon fontos szerepet játszom. Hogyha ezekben a politikákban nem ragaszkodunk a környezetvédelmi céljainkhoz, és nem valósítjuk meg, nem integráljuk ezeket a, ezeket a célokat a politikákba, akkor nem, nem tudunk hitelesen fellépni nemzetközi szinten. Úgyhogy biztosítanunk kell, hogy a környezetvédelmi célok ugyanolyan fontos hangsúlyt kapjanak, nagy hangsúlyt kapjanak, mint a többiek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Karl-Heinz Flórenc a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni, és szeretnék egyben köszönetet mondani jó Lejnennek. Számomra nem sikerült még sosem, hogy, hogy kihozzam a sodrából, úgyhogy mindenképpen jó munkát végzett elnökként. Ugyanakkor a jelentésével kapcsolatban nem vagyok annyira boldog, a ma megvitatott eh, célokat, azokat nem vitatom, azokkal egyetértek, különösen a három így céllal egyetértek, ebben támogatom jó lejnent, ezt már el is mondtam neki. Itt minden erőnket latba kell vetnünk, és konzekvensen kell eljárnunk. Ugyanakkor vannak egyedi kérdések, amelyekben úgy gondolom, hogy visszafelé teszünk egy lépést, például az energiahatékonyság területén. Erről beszélhetünk ennek a jelentésnek a kapcsán, de ha már itt meg akarunk határozni bizonyos mutatószámokat, ugye erre csak egyetlen egy irányelvünk van, és a teljes környezetvédelmi vita és környezetvédelmi cselekvési programa kapcsolatos vita, illetőleg az irányelv között van egyfajta szakadék, amire figyelnünk kell, és ez nem csak az energia hatékonysági mutatókra és a kötelező célokra vonatkozik. Én ezeket egyébként támogatom, tehát jó lenne, hogyha kötelező érvényű célok lennének az energiahatékonyság területén, ami a mutatókat illeti. A hulladék területén pedig mindannyian azt gondoljuk, hogy itt nagyon is jelentős mértékben csökkenteni kell ennek a mennyiségét, ezzel egyet értek, de itt megmondanám, hogy a hulladék eh, égetésnek a megtiltását vagy megszüntetését eh, azért én most már ebben a pillanatban még nem határoznám el. Tehát ezekről a kérdésekről még éles vita lesz. Eh, jó lenne, hogyha részletekről a már meglévő dokumentumok alapján még beszélnénk. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Elnök, köszönöm Karl-Heinz Florenz, következőként pedig Richard Zéber kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék a magam részéről önnek és az alelnököknek gratulálni a megválasztásukhoz, és remélem, hogy jó lesz az együttműködésünk. Ami pedig a jelentés tervezetet illeti, az leköszönt elnök tollából, alapvetően egyetértek az ő fejtegetéseivel különösen, ami a három ít illeti, de itt én mindenképpen a súlyt a második íre, tehát az integrációra helyezném. Úgy gondolom, hogy csak akkor leszünk Európában sikeresek, hogyha ambiciózus környezetvédelmi politikát folytatunk, és sikerül a környezetvédelmi politikát minden politikai területbe integrálnunk. Nagyon sok kolléga itt már ezt elmondta. A regionális politikáról például úgy szóltak, hogy itt fő kiadási területnek ennek kell lennie, és jó lenne, hogyha a környezetvédelmi célok belekerülnének megfelelő mutatószámok útján ezekbe a politikai területekbe. Ugyanakkor a mutatószámok esetében olyan eredményre kell törekednünk, hogy ez egy realisztikus képet mutasson a környezet állapotáról. Vannak már ezzel kapcsolatos munkák a múltból, de úgy gondolom, hogy minden egyes esetben, amikor egy ilyen új programba kezdünk, és azt később aztán értékeljük, jóvá hagyjuk, vagy adott esetben ellenőrizzük, akkor ezt, ezt figyelembe kell venni ennek során. A közös agrárpolitikában nem szabad ilyen negatív szemléletmódot követnünk, mint amit például Bász Eichhaut itt előadott. Úgy gondolom, hogyha korábbi javaslatokat megnézzük, és a mostani helyzetet, akkor mégiscsak voltak előrelépések. Nyilvánvalóan számomra az a kérdés, hogy mi, mit hasonlítunk össze, mivel Európában a környezetvédelem területén azért sikerült elérni eredményeket, és a környezetvédelemnek mégiscsak van értéke Európában. Hogyha realisztikusabban akarjuk látni a dolgokat, és közelebb akarjuk vinni az emberekhez, akkor nagyon fontos, hogy a politikai elfogadottságot növeljük. Ez a mi nagy kihívásunk, amivel szembe kell néznünk. Másodszorban pedig szeretnék utalni arra, hogy a környezetvédelmi politika, nem egy hosszú távú politika volt eddig. Itt ilyen gyors tüzelők működtek ezen a területen, és elvétették a célpontot hogyha például az élelmiszer előállítás területén környezetvédelmi téren is előrelépést akarunk, akkor erre idő, akkor ehhez időre van szükség. Tehát a, a jelentésben itt ugye 7 évről van szó, Ez adott esetben egy hosszabb időre kellene meghosszabbítanunk, annak érdekében, hogy meglegyen a folytonosság. Jól lenne, szeretném megkérni, hogy vizsgálja meg, hogy az a megközelítés mód, amit alkalmazott a erőforrások felhasználása esetében, a 11. pontban ezt nem lehetne át fogalmazni, és az erőforrásnak a fogalmát nem lehetne még tágabban értelmezni, például egy fenntartható anyaggazdálkodás, fenntartható termelés és fenntartható fogyasztás keretében. Úgy gondolom, hogy a környezetvédelemben összességében ez mindenképpen segítene, de úgy gondolom, hogy egyébként még, még van egy kis út, amit meg kell tennünk. Alapvetően ezzel a koncepcióval egyetértek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Richard Zéber, a következő hozzászóló, Sanoni kolléga. Zanoni. Congratulazione Presidente e Vicepresidente. A nevem. Gratulálok az elnöknek és az alelnököknek, és köszönöm szépen Jó Leinen kollégának a jelentést a hatodik és hetedik cselekvési programmal kapcsolatosan. A bizottságnak hamarosan javaslatot kell tennie a hetedik környezetvédelmi cselekvési programra vonatkozóan, és hát látni kell azt is, hogy a jelenlegi cselekvési terv júliusban véget ér. Az erőforrások hatékony és fenntartható felhasználása a legfontosabb a számomra, valamint a megfelelő hulladékgazdálkodás. El kell kerülni a túlzott hulladéktermelést, és ennek kéz a kézben kell járnia a hulladék égetés és hulladék égetők felszámolásával, hiszen azok a környezetet és az egészséget is veszélyeztetik. A hetedik cselekvési programban hangsúlyozott szerepet kell kapnia a hulladék termelés csökkentésének és a városi hulladék teljes újrahasznosításának is. Emellett úgy gondolom, hogy az új programnak megoldást kell találnia a súlyos levegőszennyezés okozta problémákra a városi környezetben. Egyre nő azon megbetegedések száma, valamint halálos esetek száma is, amelyek a levegőszennyezésre vezethetők vissza. Sok esetben Európában nem hajtják végre a megfelelő vonatkozó irányelvet, amely a levegő szennyezés csökkentésére vonatkozik. Emellett a tanács nem fogadta el azt a fontos talaj tisztaságára vonatkozó irányelvet, amelyet a parlament nagy-nagy többséggel elfogadott szeptemberben. Ezzel egy jogi keret jött volna létre az EU számára ezen a területen. Én is úgy gondolom, hogy az európai jogszabályok végrehajtását erősíteni kell, ezeket be kell építeni egy keretbe, egy átfogó keretbe, és fontos egy irányelv a környezetvédelmi ellenőrzés szempontjából, és úgy gondolom erre szükség lenne mindenképpen, és itt sajnos még nem sikerült előrelépést tenni, ellentétben más környezetvédelmi területekkel. Egyre nagyobb a nyomás rajtunk, egyre nagyobb a nyomás a tekintetben is, hogy az erőforrások iránti igényt ki tudjuk elégíteni, és csökkenteni tudjuk ezzel egy időben a környezetszennyezést. Átfogó stratégiákra van szükség, és minden bizonyal szükség ez a radikálisabb javaslatokra is, és bátrabb javaslatokra a jövőben. Elnök, köszönöm szépen Zánoni kollégának, Kurtieri Kurtinez kolléga kap szót. Muchas gracias, señor presidente. Enhorabuena. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok elnöké választásához önnek is, és az elnök helyetteseknek is. Van valami, ami miatt aggódom a dokumentum megközelítésében. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez a dokumentum nem egy jöve, jövőre vonatkozó terv, hanem csak azt elemzi, hogy eddig mit végeztünk. Üm, és hogyha csak ezt elemezgetjük, akkor lehet, hogy ugyanolyan fajta optimizmussal fogunk élni majd a jövőre vonatkozólag is. A bizottság dokumentumát elemez, elemzi tulajdonképpen ez a jelentés, és kicsit öndicsérő hangzása van. Nem kéne megismételni olyan dolgokat, amiket már elmondtunk. Én árnyékjelentéstevő voltam az elmúlt időszakban, és úgy érzem, hogy kár ilyeneket írni. Igenis sok hibát elkövettünk, igenis rossz megközelítéseket alkalmaztunk a múltban, és eh, ezt másképpen kellene megírni. Például az egész környezetvédelmi politika olyan jogszabályokra alapul, amely ide, amelyek idealizáltak. Nem nagyon van igazából eh, valódi környezetvédelmi politikánk, és nem veszük figyelembe, hogy a világ nem csak jogszabályokon keresztül változtatható meg. Olyan jogszabályokat alkotunk, amelyeket nem tartanak be. Túl sok jogszabályban, ezek nem eléggé élesek, nem koncentrálnak megfelelőképpen az adott helyzetre. Régen azt hittük, hogy elég volt nehéz helyzetekben csak annyit tenni, hogy ezeket elismerjük, megváltoztatjuk a jogszabályokat, és akkor majd minden rendben lesz. De most az állat és növényvilággal kapcsolatban látjuk, hogy milyen hatalmas változások mennek végbe, és a jogszabályoknak semmiféle hatásuk nincs erre. Például vegyük a biodiverzitást. A bizottság javaslata egy olyan dokumentum, amely csak arra a tényre alapul, hogy pénz és jogszabályok segítségével bármit meg tudunk változtatni. De ez nem így van. Nagyon sok esetben úgy van, hogy a társadalom nem nem akarja a természetvédelem koncepcióját alkalmazni, vagy nem tudja, hogy hogy kell ezt megtenni. Hogyha megkérdezzük az embereket, hogy mi a diverzitás, biodiverzitás, nem tudják megmondani, hogy mi is az, és hogyha megkérjük, hogy őrizzék ezt meg, akkor nem értik, hogy mit akarunk mondani. Az emberek például megöri, megölik a rovarokat. Ez tény. És ez például szintén nem a, a biológiai sokféleség megőrzését támogatja. Ezért nagyon fontos, hogy a végrehajtást támogassuk, illetve hogy a bizottság több információt szolgáltasson erről a területről az embereknek. Másik olyan terület, másik ö, irányelv, amivel szintén foglalkoznunk kellene, a környezet, környezeti hatás irányelv. Ez például többek között a szélerőmű farmok esetében nagyon fontos. Ugye védtük az élőhelyeket, védtük az, e, az állatokat, de magát a tájat nem védtük még eddig. Pedig az emberek számára a táj ö, ugyanolyan nagy jelentőséggel bír nincsenek olyan környezetvédelmi irányelvek, amelyek a tájra vonatkoznak, és ez egy olyan hiányosság, amit pótolnunk kell. Aztán a környezetvédelmi hatástanulmány megközelítés. És az a kérdés, hogy ez mennyire kötelező jellegű, és mennyire fontos az, hogy az ügynökségek felé milyen értesítésekkel élnek. Aztán, hogy mindezt milyen bürokrácia övezi. Tehát, hogy amikor egy döntés megszületik például a hulladékkezelésről, vagy a vízkezelő erőművekről, egyszerűen 5-10 évig tart, mire a dokumentáció elkészül. Mindezeket szintén meg kell változtatni. A bizos, bizottság különböző régiókról, különböző mikroklímákról, mikroéghajlatokról beszél, a biodiverzitás szempontjából, de úgy tűnik, hogy mégiscsak az éjszakra a hangsúly. Sor különböző klíma szempontjából különböző terület van, és valahogy mindig, az, mindig észak kap nagyon sokkal több hangsúlyt. Például a rovarok esetében. Például aki délen lakik, Dél-Európában, hát tegye fel az az ember a kezét, aki akinek a gyereke például soha nem volt bolhás. Ez egy olyan gond, ez egy olyan kérdés például, ami ugyancsak környezetvédelmi témákhoz tartozik. Aztán a aztán az Agenda 21 szintén olyan dolog volt, amely nem volt jogszabály, de ugyanakkor mégiscsak olyan jelentősége volt, amely tovább segítette Európát. És Ilyenekre van szükség, ugyanakkor fontos az energia, a tudomány belefoglalása mindenbe, és nagyon fontos, hogy az egész városi jogszabályrendszert integráljuk Európában, hiszen hogyha a klímaváltozás ellen harcolni akarunk, akkor igenis az épületeink energiafogyasztását is kezelnünk kell. Nagyon fontos, hogy a hogy a teraszokon fák legyenek, hogy a tetőkön kertek legyenek egy városban, és pontosan ilyen dolgokra van szükség, mint az Agenda 21-re, annak érdekében, hogy a lemaradást behozzuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mulkinaiten kolléga kap szót. Ačiū pirmininkė ir sveikinimai jums naujose pareigose. Taip pat dėkui Lainenui, kuris du su pusę metų mus vedė teisingą <laughs> linkmę. Ir dėkui šitą... Szeretnék. meg, hogy köszönetet mondjak Jólainának a két és fél éves elnöki munkájáért, és egyben köszönetet szeretnék mondani neki a jelentésért, és mindazért, amit rögzített ebben a jelentésben, hiszen ez a jelentés megmutatja, hogy milyen problémákkal kell szembenézzünk a környezetvédelem területén. Ugyanakkor mindenek előtt szeretnék arra pontra kitérni, hogy a már elfogadott környezetvédelmi jogszabályoknak a megvalósítását, átültetését kell erősítenünk. Ellenőriznünk kell tehát ezeknek az alkalmazását, és meg kell határoznunk azt a munkát, amit a tagállamoknak még el kell végezniük. Ami a környezetvédelem területén tovább segít tenni a mi munkánkat, az a környezeti állapotnak a felmérése, értékelése, és ennek érdekében jó lenne, hogyha egyfajta függetlenségre törekednénk az értékelésnél. Mondhatnánk például azt, hogy kötelezően kell kialakítani a környezetvédelmi intézkedéseket, és fizetni kell a környezeti állapot felméréséért, elemzéséért. Arról is gondoskodni kell, hogy az, aki eredményeket vár egyfajta ilyen vizsgálaton, az hajlandó legyen fizetni is ezekért az eredményekért. Tehát itt én azt gondolom, hogy nagyobb fajta szigorúságot kell majd mutatnunk a környezeti állapotfelmérések, értékelések területén. Hogyan juthatunk el a független értékelésekhez? Az ezzel kapcsolatos irányelv az világos, úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunk talán még intenzívebben cserélhetne eszmét arról, hogy hogyan lehetne gondolkodni arról, hogy a környezetvédelmi állapotnak az ellenőrzése független legyen. Thank you. First... Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Joe Linen igen lelkes munkáját bizottsági elnökként. Szeretném felhívni figyelmüket néhány dologra. Először is azt hiszem mindannyian egyet tudunk érteni abban, hogy nagyon sok tennivalónk van, még különösen a a, a tekintetben, hogy az energiapolitikába, a nyersanyag felhasználási, a közös mezőgazdasági politikába, a források felhasználásának politikájába be kell építenünk a környezeti szempontokat. Ezek mind nagyon fontos szempontok. De hogyha túlságosan kiszélesítjük a szempontokat, és szélesen mindenbe integrálni szeretnénk a környezetvédelmet, akkor az lesz a problémánk, hogy nem lesz megfelelő, mert nem lesz mindenhez megfelelő eszközünk. A több többi szektor is eldönti, hogy, hogy milyen mértékű eszközöket, forrásokat kell használni mindezekre. Tehát úgy gondolom, hogy környezetvédelmi programra van elsősorban szükségünk, és elsősorban azokra a jogszabályokra kellene koncentrálnunk, amelyeken keresztül valóban hozzáadott értéket tudunk képviselni. Hadd mondjak néhány konkrét példát, például az indikátorok esetét, a fejlődési és a kutatási indikátorokat úgy kell kialakítanunk, hogy ezek kötelezők legyenek, és hogy ezeket valóban bevegyék a környezeti hatástanulmányok kapcsolatos jogszabályokba. A, azt tudom, hogy az Európai Uniós jogszabály alapját és a nemzetközi megállapodások képzik, de annak semmi akadálya nincsen, hogy kicsit szigorúbbak, illetve ambiciózusabbak legyenek, legyünk, és ezeket az indikátorokat kötelezővé tegyük. Itt a költségvetésről, a kohéziós alapokról és egyéb más forrásokról is beszélhetünk. Aztán még, amit már korábban is említettünk, a jogszabályok végrehajtásának kérdése. Hogy tudunk hatékonyabban dolgozni a korrelációs táblázatokkal, hogy tudjuk az indikátorokat is olyan mechanizmusba építeni, amely megerősíteni a végrehajtást. Ez a bizottság feladata, ugye a bizottság kell, hogy őrködjön e felett, és talán az ő feladatukat is megkönnyítené. A, a az ekodizájnra vonatkozó irányelv is nagyon jó, és ez, ezen tovább kell dolgoznunk majd a következő időszakban is, mert hogyha van egy hatékony ekodizájn irányelv, akkor meg lesznek az eszközeink arra is, hogy az Európai Unióban milyen termékeket termelünk, és itt az éghajlat és a nyersanyagok kérdése is nagyobb fontosságot kap. Na most az életciklus elemzés és az életciklus módszer pontossága is alá kell, fontosságát is alá kell, hogy húzzunk. Harmadik dolog pedig az hierarchia kérdése, különösen a bio tőke kérdés, amit itt elvi alapon meg is jelenik. Különösen a földhasználat kérdése, illetve ennek a, ennek a hierarchiája, és itt minden földterület használata fontos. Talán ezzel kapcsolatban is kicsit világosabb képet tudnánk alkotni, és kicsit nagyobb befolyást tudunk gyakorolni. Aztán a biológiai sokféleség kérdése, amiről mások is beszéltük, be, beszéltek. Értem én ezt, egy kicsit szkeptikus vagyok a bizottság megközelítését illetően, ahol igen nagy a hangsúly az önkéntes cselekvésen és az infrastruktúra fejlesztésén. Azt hiszem, hogy ez nem megfelelő, nem elég konkrét. Szerintem itt ezen a téren sokkal nagyobb fokú jogszabályozásra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utolsó kollégaként Márti Kukovics kapszót. Remélem, hogy jól mondtam ki a nevét. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék önnek gratulálni, valamint az alelnököknek is. És szeretnék köszönetet mondani Leinen úrnak is. Bi želela dodati sledeče. Pogrešam večji poudarek. Szeretnék eh, néhány dolgot hozzáfűzni a jelentéshez. Örülnék annak, hogyha a városi elemeket, a városi területeket jobban hangsúlyoznák. A legtöbb, a lakosság nagy része városokban él, és a városok azok a helyek, ahol a leginkább érezhetőek az egészségre gyakorolt hatások. Ez egy olyan elem, amelyet még fokozottabban ki kellene emelnünk a jelentésben, mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy a városokra nagyobb figyelem irányuljon, főként a lakosság egészségügyi szempontjait szem előtt tartva is. Talán érdemes lett volna a városi lakosság életmódjának, életminőségének javítását is jobban figyelembe venni. Olyan dolgok ezek, amelyek nem olyan könnyen mérhetőek. Sokszor a hulladékkezelő létesítmények, hulladék égető létesítmények közelében például bűzterjeng. Ezt nehéz indikátorokkal mérni, de ezek olyan dolgok, amelyek nagyon zavarják az embereket. Gyakorlatilag ennek állítólag nincs kihatása az egészségre, de a életminőségre igenis van hatása. Elnök, köszönöm szépen a kolléganőnek. Schumacher, Astrid Schumacher kap szót a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, Gróta úr. Mivel én vagyok az első, aki a bizottság képviseletében felszólalhat itt, ezért szeretnék én is önnek gratulálni a megválasztásához, és szeretnék köszönetet mondani Leinen úrnak a bizottság nevében, amiért mindig nyílt fülekre találtunk nála, annak ellenére, hogy rengeteg munkája volt itt a szakbizottságban. Most angolra váltanék. Talán azzal kezdeném, amit a jelentéstevés hangsúlyozott, sürgősen szükség van arra, hogy a bizottság javaslatot terjeszen elő, és nagy prioritásként kezeljük ezt a kérdést. Szeretném elmondani, hogy nem nulláról kezdjük azonban ezt a munkát. Két fontos dolog már az asztalon van, és a harmadik fontos eleme a munkánknak a jelenlegi jelentés lesz. Értékeltük már a hatodik környezetvédelmi cselekvési programot is, és ebből az derült ki, hogy a hatodik cselekvési program prioritásai továbbra is érvényben vannak, érvényben maradnak. Mindemellett többen hangsúlyozták, hogy a biodiverzitást fontos, jobban hangsúlyoznunk a hetedik cselekvési programban, ugyanakkor azonban azt is hallhattuk, hogy nagyon fontos, hogy konkrét prioritásokat fogalmazzunk meg, és azok korlátozott számok legyenek. Van egy idevágó jelentés továbbá, amely felhívta a figyelmet arra, hogy milyen komplex kihívásokkal szembesül a hetedik cselekvési program. Mindezen különböző elemzések háttere előtt azt hiszem, mindannyian Egyetértünk abban, hogy a hetedik cselekvési programnak egy koherens, átfogó keretet kell biztosítani a környezetvédelmi politika számára. Ahogy a jelentéstevő hangsúlyozta, a 2050-es jövőkép is tükröző, tükröződnie kell benne, és emellett kötelező prioritások, célkitűzések is kell, hogy szerepeljenek benne, nyilván a szerződés is ezt kívánja meg. Két dolgot szeretnék kiemelni, Ami a prioritásokat életi a négy prioritást, amelyről hallhatunk. A végrehajtással kezdeném. Számunkra a hetedik cselekvési program nem csak egy bizottsági munkaprogram, hanem egy környezetvédelmi cselekvési program, amelyben minden szereplőnek részt kell vállalnia. Ezért mi úgy gondoljuk, annak érdekében, hogy a célokat elérjük és hitelesek maradjunk, többre van szükség, mint stratégiára és dokumentumokra, jobb végrehajtásra van szükség a tagállamok részéről, és ezzel szorosan összefügg a civil társadalom szerepe e célok elérésében és a végrehajtásban. Mindenképpen konkrét javaslatokat teszünk majd ezen a téren. A második nagy kihívás az integrált politika kialakítása, ezt szintén sokan említették önök közül. Azt hiszem, a, az erőforrás hatékonyságra vonatkozó stratégia már megmutatta, hogyan érhető ez el. Sokan önök közül az egészség és a környezet közötti kapcsolatra hívták fel a figyelmet. Úgy gondoljuk, ezen a téren is további intézkedésekre van szükség. Emellett vegyszereket is említettek többen, ez is egy prioritás a számunkra. Összefoglalva tehát, és azt hiszem, hogy a munkacsoporti ülés is azt mutat, ezt mutatta, Körülbelül azonos az álláspontunk, és az év vége előtt számíthatnak a javaslatunkra, és remélhetőleg az önök javaslatai közül sok beépül majd ebbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Schumacher asszony, zárásképpen pedig megadom az előadónak a szót Jó Leinennek. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólását is, illetőleg a bizottság állásfoglalását. Elfben egyetértünk egymással, hogy egy hetedik környezet védelmi cselekvési programra van szükség, ez fontos, senki sem mondott ellent, és nagyon örülök már előre a kiegészítéseknek. Ugye nekem négy oldalas terjedelemben kellett korlátoznom magamat, nem térhettem ki mindenre. Gaston Franco joggal utalt arra, hogy új pénzügyi instrumentumokra van szükségünk annak érdekében, hogy ezt a nagy átalakulást ezt végre tudjuk hajtani. Nyilván itt részletekben el kell még gondolkoznunk arról, hogy miről is van itt szó. Természetesen itt az EU költségvetéséről van szó, ebben nagyon sok milliárd van benne, de hát adott esetben magán befektetőktől is szerezhetünk finanszírozást különböző környezetvédelmi szolgáltatásokra, hiszen ezeknek árat is adhatunk. Nyilvánvalóan mindenkinek értenie kell, hogy a környezetvédelem, a környezet pénzbe kerül, az nem ingyen van. Minél több hulladékot termelünk, minél több vizet fogyasztunk, annál többe kerül ez. Tehát nyilván a környezet használatának ára kell, hogy legyen, és ezzel adott esetben jövedelmet is lehet termelni, ami másik oldalon majd beruházásokban ölthet, ölthet testet, vagy abba folyhat. Vannak itt vitáspontok, például arról, hogy kötelező célokat kell-e, hogy megfogalmazzunk az energiahatékonyság területén. Február 28-án lesz szavazás az ITRE szakbizottságban az energiahatékonysági irányelvből, és ott majd meglátjuk, hogy ott a többség mit fog támogatni a szakbizottságban, és később mi az, ami többség képes a plenáris ülésen. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést illetően e, ezzel kapcsolatban van már egy e, ítélet az Európai Bíróságtól, elismerik ezt az elvet, most lássuk meg, hogy jogesetről jogesetre hogyan fog ez az alapvető döntés érvényesülni, tehát hogyha a bíróság igent mond arra, hogy a környezetvédelmi civil szervezetek eh, igenis eh, az Orhuszi Egyezménynek megfelelően érintetnek minősülnek az ilyen esetekben, eh, és ugye az EU ratifikálta ezt az egyezményt, akkor lássuk meg, hogy az EU-nak a jogrendjébe ez az elvez hogyan építhető be. Gerbenyan Gerbrandi utalt arra, hogy esetleg az eszközeinket keményebbé kell tennünk, nem szabad, hogy ezek felpuhuljanak. Itt volt egy workshop, ahol volt egy érdekes hozzászólás, a, mert azt mondta, hogy gyakorlatilag egy kifutó modell a múltból ez az irányelv, és szükségünk van most már rendeletekre, amik közvetlenül hatályosak. Valóban e, egy irányelvnek még ugye évekre van szüksége, mire átültetődik a nemzeti jogba, 27 tagállamban ez adott esetben 5-6 évig is eltarthat, míg egy rendelet közvetlenül hatályos, közvetlenül alkalmazandó, tehát ez egy érdekes vita lehet, hogy mennyiben kell ezekre áttérni. Bász Eichhaut utalt arra, hogy a kör, az egészségkárosításnak és a környezet mérgezésének eh, a szempontját az ki kellene jobban emelnünk, a vegyi anyagok használatát, a légszennyezést, a zajszennyezést, mások is mondták ezt. Aztán, amit Richard Zéber és mások is említettek, ezzel kapcsolatban szeretném leszögezni, hogy a mi, mi értelmezésünk az erőforrások nem csak anyagok, hanem a környezeti erőforrások, nyilván a levegő, a termőföld, a víz és a biodiverzitás is, tehát nem csak nyersanyagként értelmezzük az erőforrásokat, ezt adott esetben világosabban megfogalmazhatjuk. Canoni kolléga és elnézést, mások is joggal utaltak arra, hogy a városi környezet, tehát az urbán környezet is fontos számunkra. Erre talán jobban kitérhetünk, hiszen az emberek többsége városokban él, agglomerációkban él, és itt innovatív megközelítésmódokra van szükség, hogy például a légszennyezést, a hulladék helyzetet kezeljük valahogy. Ezek tehát nem csak környezetvédelmi, hanem egészségvédelmi problémák is. Aztán még kitérnék Morku Knighten kolléga hozzászólására valóban az tagállami átültetést azt erősíteni kell, tehát ezt a kötelezettséget, ezt jobban érvényesíteni kell, az ellenőrzést, a környezetvédelmi előírások betartásának átvilágítását azt erősíteni kell. Pietikainen kolléga utalt arra, hogy egy termőföld irányelvre van szükségünk, életciklus elemzéseket kell végrehajtani. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok javaslat érkezett, amelyeket majd módosító indítványok formájában be lehet terjeszteni, és akkor a parlament egy jó állásfoglalást, jó véleményt fogadhat majd el. A bizottság itt nagyon sokat vár ettől a jogalkotási munkától. Reméljük, hogy még ebben az évben látjuk ennek eredményét is. Joggal jegyezték joga jegyezte meg a bizottsági kolléganő, hogy a hetedik környezetvédelmi cselekvési program az jogszabály lesz, és nem csak a bizottság számára lesz kötelező, hanem a tagállamok számára is, és ez a tulajdonosi szellem, ez fontos, hogy tehát megjelenjen a tagállamokban is, ez nem egy brüsszeli diktátum, hanem az Európai Unió minden sarkában, mind a 17 tagállamában mindenki, hogy a magáinak kell, hogy érezze ezt. Köszönöm szépen, várom a módosító indítványokat, elnök. Köszönöm szépen, ez egy jó zárószó volt ehhez a napirendi ponthoz. Erről tovább fogunk beszélni. A módosító indítványoknak benyújtásának a határideje január 26-a déli 12 óra. Erről a jelentésről február 29-én fogunk szavazni, áprilisi plenáris ülésünkön pedig eszmét cserélünk, vitát folytatunk, majd pedig szavazunk erről a jelentésről, tehát ez a menetrend jelenleg, legalábbis jelenlegi állás szerint. Most pedig áttérünk a negyedik napi rendi pontra, ami ez, ami pedig nem más, mint alelnököm Gerben Jan Gerbrandi jelentése, életbiztosításunk természeti tőkénk, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 2020-ig teljesítendő uniós stratégia. Megadom az előadónak a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudtam, hogy az elnök helyettesi poszt ennyi tevékenységgel jár a bizottságban, de hát ez nagyon jól, jó reményekkel kecsegtet az elkövetkezendő évekre. Nehéz időket érünk, válság van, Merkel és Sárközi nyilván naponta telefonál egymásnak, az Európai Tanács havonta összeül, megpróbálunk mentő alapot teremteni, amelybe 100 milliárd eurókat próbálunk bepumpálni, és a válság minden újság címlapján megjelenik minden nap, minden híradó a gazdasági válság híreivel nyit. Nagyon sok ember nem, nem érti meg, hogy az Európai Parlament képviselői napi 24 órában csak a gazdasági válsággal foglalkozik. Nagyon hangsúlyos tehát a válság a mindennapi életünkben. Én azt szoktam mondani az embereknek, hogy én egy csöndes válságon dolgozom, mégpedig a fajok és az élőhelyek kihalásának válságán. Ez egy olyan válság, ami a színfalak mögött folyik, de ha őszinték akarunk lenni, be kell, hogy ismerjünk, hogy ez az euró, euróválságnál sokkal fenyegetőbb válság. Négy okat sorolok fel erre. Először is az emberekre nézve hatalmas nagy szégyen. Mi kellene, hogy játsszuk a bolygó megőrzőjének szerepet, és mit csinálunk ehelyett? Tönkretesszük a bolygót. Az emberi faj jövőjére nézve is nagyon veszélyes ez, hiszen a mi, minket tápláló kezet vágjuk le ezzel. Rendkívül negatív hatása van jólétünkre, egészségünkre, az ételeinkre, minden ettől függ. sorban pedig igen negatív hatást gyakorol a gazdaságunkra is. És most koncentráljunk egy kicsit erre az utolsó pontra. Azokat tanulmányok, amelyeket Pafan Zuktev úr készített az ökoszisztémák és biodiverzitásokról szóló tanulmányok. Ezeket már említettem korábban is, de az egyik legfontosabb jelentés arról szól, hogy a biodiverzitás világszinten a GDP 3%-ába kerül, mégpedig évente. Tehát jelenleg is arról van szó, hogy a 2050 50-es évre vonatkozólag azt jósolhatjuk, hogy évente 7%-át veszítjük majd el a GDP-nek a biodiverzitás csökkenése miatt. De most maradjunk a 3%-nál, ez olyan 450 milliárd eurót jelent európai szinten évente. Mindenféle mentőalapokat próbálunk tehát felállítani, megpróbálunk eurómilliókat belejük pumpálni, és ugyanakkor itt van ez a 450 ö, ö, milliárd, amelyet a biodiverzitás csökkenése miatt veszítünk le minden évben. Most gondoljuk át, hogyha a balkezesek például, vagy akármilyen más csoport ennyibe kerülne nekünk évente, akkor mennyit, mennyit tennénk azért, hogy nem tudom én, jobbkezesek kialakítsuk át őket, vagy, vagy valamit tegyünk annak érdekében, hogy ezt a hatalmas összeget ne veszítsük el. Úgy, úgy látszik, hogy a biodiverzitás csökkenésével kapcsolatban más a politikai valóság. 2010-ben volt a bio, biológiai sokféleség nemzetközi éve, mindenki erről beszélt, konferenciák, találkozók voltak. Egy csomó olyan szervezet is részt vett ezeken, akinek semmi köze nem volt ehhez, de mivel a biodiverzitás nemzetközi éve volt, mindenki erről beszélt. 2010. december 31-e után ez a figyelem teljes mértékben eltűnt. A tavalyi év teljesen csendes volt, és ez a csendes válság most ismét lekerült a napirendről. Az a furcsa, Hogyha az Euróbarométer kutatásait nézzük, akkor azt látjuk, hogy az utcaembere, embere számára nagyon is fontos a környezet és a biológiai sokféleség. Hogyha egy kihalófélben levő tigrisről vagy a medvéről kérdezzük az embereket, akkor ö, mindig elérzékenyülnek, és nagyon szeretnének valamit tenni ez ellen. Úgy néz ki, hogy a világ vezető politikusai ennek ellenére nem akarnak semmit tenni. Például a tavalyi környezetvédelmi tanácsülés stratégiáról beszéltek, és egy nagyon gyenge nyilatkozatot tettek a biodiverzitással kapcsolatban. Nem csak gyenge volt ez a nyilatkozat, hanem az is kiderült, hogy a 27 tagállamból sem, sem, senki nem volt, aki képviselte volna a biodiverzitást. Senki nem emelkedett föl, senki nem hangsúlyozta a biodiverzitás fontosságát. Még Hollandia és Finnország sem, akik amúgy nagy támogatói voltak a témának. Most ők is politikát változtattak, nem azt mondom, hogy negatívan lépnek föl, csak már nem támogatják, nem képviselik olyan lelkesen ezt az ügyet. És ez nagyon sajnálatos. Hadd idézzek egy mondatot ebből a nyilatkozatból, arra buzdítják a tagállamokat, hogy a Natura 2000 hálózat megvalósítását való, vihez, vigyék véghez, buzdítják a tagállamokat. Arra szoktuk buzdítani a polgárainkat, hogy fizessek adót, fizessenek adót. Hát, hogyha csak ennyire képes egy miniszter, akkor két nap alatt elbocsátanák, és keresnének helyette másikat a Natura 2000 hálózat megvalósítására buzdítunk valakit, ez egyszerűen a gyengénél is gyengébb. Azon kívül a tanács úgy döntött, hogy a biodiverzitás és a mezőgazdaság közötti nagyon fontos összefüggést a mezőgazdasági miniszterekre hagyják. Úgy döntöttek, hogy a köz, környezetvédelmi tanács ezzel nem fog már foglalkozni, hanem csak is a mezőgazdasági tanács ügye marad. Úgy gondolom, hogy nem így kellene kezelni ezeket a kérdéseket. Az Európai Bizottság, Potocsnyik úr néhány nyilatkozatot tett, teljes mértékben ellenezte a tanács megközelítését. Ebben a helyzetben vagyunk most, és hallottunk egy példát arról, hogy a korábbi biodiverzitási stratégia megvalósítása, amelyet körülbelül 2001-ben készítettünk el, mennyire rosszul ment, és hogy mennyire nem sikerült a 2010-re kitűzött célokat megvalósítani. Meg kellene próbálni elkerülni ugyanezeket a hibákat. Hadd koncentráljak néhány konkrét elemre, amelyek a jelentésem gerincét is képezi. Először is körülbelül a környezetvédelmi cselekvési programhoz hasonlóan itt is a megvalósításra kell koncentrálnunk a Natura 2000, a madarakra vonatkozó, illetve az éhely, élőhelyre vonatkozó irányelvek megvalósítására. Nagyon le vannak maradva a tagállamok ezzel. Másik a mainstreaming kérdése. Ez a biodiverzitás szempontjából a legeslegfontosabb elem a közös agrárpolitika, a közös halászati politika, de a környezetpolitika részévé is kell tennünk a biodiverzitást, sőt a fejlesztési politikát is úgy kell alakítanunk, hogy ez ne tegye tönkre a biológiai sokféleséget. A szegény emberek nagyon nagyban függenek a szegény népek, országok nagyon nagyban függenek a biodiverzitástól, ezért a fejlesztési politikánkat is úgy kell alakítani, hogy megerősítsék a még létező ekoszisztémákat, és hogy ezáltal támogatni tudjuk a szegény államokat is. Kohéziós politika. Ismét rendkívül fontos, hogy ez ne legyen negatív hatással a biodiverzitásra. Az elkövetkezendő évben Mindezeket a nagyon fontos európai politikai területeket átfogjuk, felül fogjuk vizsgálni, nagyon fontos, hogy ennek során a biodiverzitás minden program központi kérdését képezze. Vegyük most konkrétan a közös agrárpolitika esetét. Elmondtam, hogy a környezetvédelmi tanács hogy döntött, és meg kell mondjam, hogy a mezőgazdasági miniszterekben sem, igaz, sem bízom igazán, nem valószínű, hogy a biodiverzitásra fognak koncentrálni. És az a helyzet, hogy az Európai Unió 50%-a megművelt terület, ezért nagyon fontos a mezőgazdaság, mint a biodiverzitás megőrzésének egyik területe. Konzervatív erők ellen dolgozunk, ezért a jelentésemben megpróbáltam nem túl idealizálni az, a mezőgazdasági politikát, hanem azt kideríteni, hogy hogy tudjuk a mezőgazdasági politikát olyan módon befolyásolni, hogy a biodiverzitást meg, megőrizze. Nem csak azért, mert szeretjük a természetet, hanem azért, mert fontos számunkra a mezőgazdaság is. Csak gondoljunk a méhek fogyatkozásának kérdésére, és már is nem kell többet mondanom. A mezőgazdasági politika, politikával kapcsolatban a földek elhagyása rendkívül nagy probléma. Olyan régióban történik ez meg, ahol rossz a talajminőség, és a mi politikánk egy kicsit a Pavlové rendszerre épül, mondván, tartsuk meg itt az embereket, fizessünk nekik európai pénzeket, azért, hogy csinálják a semmit gyakorlatilag, az csak azért, hogy ott maradjanak. Úgy gondolom, hogy ez nem egy jó politika. Meg kell próbálnunk más módját találni annak, hogy ezek az emberek megfelelő jövedelemhez jussanak. Van egy nagyon érdekes kezdeményezés, Mi szerint megpróbálnánk néhány ilyen régióban változást elérni, ahol az emberek elhagyják ezeket a területeket a művelhetetlenség miatt. Én azt mondom, teremtsük meg Európa Yellowstone parkjait és Serengeti parkját. Tegyük ezeket védett területekké, természeti parkokká. Ezzel a helyi gazdaságot is fellendíthetnénk. Nézzük meg, hogy a Serengeti parkban vagy a Yellowstone parkban mi történik gazdasági értelemben. Ez egy nagyon szép új módja annak, hogy hogyan bánjunk ezekkel a területekkel. Egy másik dolog, amit említeni szeretnék, az egy szintén egy kezdeményezésre vonatkozik. A lényege, hogy egy-egy projekt következményeként ne csökkenjen a biodiverzitás. És ha mégis van annak indoka, hogy az adott projektet folytatni kell a biodiverzitás veszteség ellenére, az adott cégnek bizonyos kritériumok mentén biztosítania kell azt, hogy a biodiverzitás veszteséget valahol máshol kompenzálni lehessen. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, amelyet nekünk európai szinten támogatni kellene. Kulcsfontosságú természetesen a természet politikánk finanszírozásának kérdése. Ha megnézzük az európai költségvetést, lehetne ez több, de még mindig viszonylag stabil összegről van szó. Ha megnézzük a tagállami költségvetéseket, akkor azt hiszem katasztrofális a helyzet, nem csak a saját hazámban van ez így, ahol a költségvetést 60-70%-kal csökkentették, de Olaszországban is például, ahol a környezetvédelmi költségvetést, beleértve a természetvédelmet is, 90%-kal akarják csökkenteni. Valóban katasztrofális a helyzet, de nagyon fontos, hogy a megfelelő finanszírozást biztosítani tudjuk annak érdekében, hogy a kitűzött célokat el is érjük. Szeretném azonban azt is elmondani a helyütt, hogy a közpénzekkel egyedül a jövőben semmiképpen sem tudjuk majd a kitűzött célokat finanszírozni. Új finanszírozási módozatokat kell találnunk a természet megóvása céljából Európában és azon túl. A gazdaságba integrálnunk kell a biodiverzitás célkitűzéseket, Emellett a cégek felelőssége is rendkívül fontos a biodiverzitás szempontjából. Jó Lájnán dolgozott a nemzeti számlák kérdésén. Nagyon fontos, hogy a természet értéke tükröződjön a nemzeti számlákban. Egyesek akár úgy gondolhatják, hogy 10-15-20 év alatt ez megvalósítható, de a környezetvédelmi ügynökség úgy gondolja, hogy ez már most megvalósítható. Ezért a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy már most elkezdjék ennek a végrehajtását. Hasonló a helyzet a támogatások területén. A jelenlegi helyzetben euró milliárdokat költünk olyan támogatásokra, melyek negatívan befolyásolják a környezet állapotát, a biodiverzitást, és néhány évvel később ugyanennyi pénzt kell költenünk a természet megóvására, illetve annak állapotának visszaállítására. Azt gondolom, ez nem egy logikus eljárás. A Green Development, azaz zöld fejlesztés kezdeményezés egy másik érdekes kezdeményezés, ahol innovatív finanszírozási eszközök érvényesülnek. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak tovább kellene fejleszteniük ezt az innovatív finanszírozási kezdeményezést. Egy végső pont a nemzetközi dimenzió. Nemzetközi tekintetben hatalmas az ökológiai lábnyomunk, ezért a jelentés tervezetemben, amely ugyanolyan terjedelmi korlátokba ütközött, mint Jólájnen jelentése egyébként. A lábnyomról is szót ejtek ebben a jelentésben. Meg kell néznünk a kereskedelmi kapcsolatainkat, a fejlesztési politikánkat, felül kell azokat vizsgálnunk, hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat, azaz a környezetre gyakorolt terhelést de kulcsfontosságú mindenek előtt az, hogy a tagállamokat meggyőzzük arról, hogy milyen hatalmas kihatása van ennek az ökológiai válságnak és a mindennapjainkra. kihatása van ez mindannyiunkra. Tudom, hogy már messze túlléptem az időt, a felszólalás időmet, de ez egy tíz éves stratégia, amelyről beszélünk. Ezért nagyon fontos, hogy hogy időt szálljunk ennek a megvitatására. Tehát, mint mondtam, mindannyiunkat befolyásol a hétköznapokban ez a kérdés, de ahogyan mondtam, a gazdaságot és a hosszú távú kilátásokat is befolyásolja. Mint ahogyan mondtam, nem engedhetjük meg, hogy másodszor is kudarcot valljunk egy tíz éves biodiverzitás stratégiában, túl nagy a kockázata ennek. És remélhetőleg vissza tudunk térni ahhoz a szellemiséghez, amely itt a parlamentben uralkodott 2010-ben, de a tanácsban is, vissza kell térnünk ehhez a lendülethez, lelkesedéshez, annak érdekében, hogy tényleg, valóban egy olyan stratégiát dolgozunk ki, amelyről 2020-ban elmondhatjuk, hogy jó stratégia volt, és amelynek a céljait sikerült elérnünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon nehéz belesűríteni egy ilyen hatalmas témakör 15-16 percbe, de Fontos, hogy az árnyék jelentéstevők és a többiek is szót kapjanak, ezért ügyelnünk kell az időre. Most az árnyék jelentéstevők kapnak szót elsőként közülük Boguszláv Szonik szólalhat fel a néppárttól. Panie Przewodniczący, Unijna strategia ochrony bioróżnorodności. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió biodiverzitás is stratégiájának hat célkitűzése és 20 ö, ö, feladata célkitűzése van, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a biodiverzitás csökkenésének folyamatát megállítsuk. A biológiai sokféleség megtartása, illetve az ökoszisztémai szolgáltatások megtartása olyan célkitűzések, amelyeket meg kell valósítanunk, mégpedig a többek között Nagoyában eh, megállapodottak szerint. Az EPP támogatja, a jelentés támogatja ezeket a eh, ki, célkitűzéseket, illetve azt, hogy 2020-ra állítsuk meg a biodiverzitás csökkenésének folyamatát. az Európai Unió testületei és fórumai a múltban úgy tűnik, hogy nem voltak elég lelkesek ezen célok megvalósítása céljából. Hogyha most szeretnénk változást elérni, akkor az Európai Uniós intézmények kell, hogy példát mutassanak, és több lelkesedést mutassanak ebben a munkában. Biztosítanunk kell, hogy a célú céljainkat minél hamarabb megvalósítsuk. A biodiverzitás kérdését most kiemelt kérdésként kell kezelnünk. A pénzhiány és a gazdasági problémák, ezeket nem használhatjuk ki annak ezekkel nem magyarázhatjuk azt, hogy miért nem tudjuk megvalósítani a céljainkat a stratégia célkitűzéseinek megvalósításához az is szükséges, hogy a nemzeti programokba építsük bele a stratégiát, és a nemzeti programok megvalósítását is ellenőrizni kell. Ezt majd módosítóimban is bele fogom foglalni. Hogyha nem tudjuk mindezt biztosítani, akkor megint kudarcot fogunk vallani. Gebrandi úr dokumentuma nagyon jó elemzés, és nagyon jó javaslatokat is tartalmaz arra nézve, hogy milyen lépéseket kell tennünk a biodiverzitás csökkenésének megakadályozására. Örülök neki, hogy ennyire határozott és elkötelezett, ahogy ezt a dokumentum is tükrözi. De talán vannak bizonyos célkitűzések, amelyeket nem elemzett elég alaposan a megvalósíthatóság szempontjából. Hogyha nem eléggé realisztikus célokat tűzünk ki magunk elé, hogyha a részcélok, amelyeket a tagállamok elé tűzünk, nem megvalósíthatók, akkor ezek, ez kihatással lesz az végső cél megvalósítására is. Következőképp Edith Estrella kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy gratuláljak Matthias Gróténak a megválasztásához. Minden jót kívánok ő neki az új funkciójában. Egyben szeretnék jó ennek is köszönetet mondani, ahhoz, ahogyan az elmúlt két és fél évben vezette a munkánkat itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban, és szeretnék köszönetet mondani a mindennapi munkában mutatott elkötelezettségért is. Engedjék meg, hogy gratuláljak Gerbrandi kollégának, az előadónak a jelentéséhez. Ez egy jó jelentés, és engedjék meg, hogy egyben a szakbizottsági alelnöki megválasztásához is minden jót kívánjak neki. Egyetértek az aggodalmaival, és az általa tartott bevezetőt is csak támogatni. Tudom, amit itt a gazdaság és pénzügyi válságról mondott. Azzal is egyet értek, hogy negatív értékelést adott a 2010-es biodiverzitási nemzetközi évnek az eredményeiről. Úgy gondolom, hogy ezek a nemzetközi évek ezek inkább csak egyfajta szimbolikus jelentőséggel rendelkeznek. Szeretnék ráirányítani a figyelmet egy bizonyos problémára, de hát nagyon sokat beszélünk, és nagyon keveset teszünk az ilyen nemzetközi évek alkalmával. És azzal is egyet értek, hogy szükségesek az ambiciózus tervek, a politikai akarat és a megfelelő finanszírozás is annak érdekében, hogy a vállalt kötelezettségeket, akár az ENSZ keretében, a fajok sokszínűségével kapcsolatban meg tudjuk valósítani. Illetőleg meg tudjuk valósítani az EU-nak a biodiverzitási célkitűzéseit is. Ez azt jelenti, hogy szükséges a biodiverzitás védelmének szempontját az Európai Uniós politikák valamennyi területén érvényesíteni. Ez érvényes a jelenleg napirenden lévő közös agrárpolitikai reformra is, és érvényes az Európai Unió középtávú pénzügyi előretekintésével kapcsolatos tárgyalásokra is. Véleményünk szerint kívánatos lenne ezen a területen erősíteni a közösségi finanszírozást, és üdvözlendő lenne, hogyha a vállalatokat, a privát gazdaságot is jobban bevonnánk a környezet védelmére tett intézkedésekbe. Jó lenne a live programok finanszírozását növelni, és így elkerülnénk, hogy megfordíthatatlan, helyrehozhatatlan károk keletkeznek a környezetben, és ezáltal majd a gazdaságban is. A tevő konkrét számokat is megnevezett, így például a biodiverzitás csökkenése a GDP-nek akár a 7%-át is elérheti 2050-re, másik oldalon van olyan becslés is, amely a Natura 2000 hálózatnak a hasznát évente 200-300 milliárd euróra teszi, és munkahelyek millióinak megőrzésében segít. Ez azt jelenti, hogy a biodiverzitástól függő szolgáltatásokat el kell, hogy ismerjük a közösségi költségvetés keretében is, és föl kell őket vennünk a tagállamok nemzetgazdasági számításaiba is. Tehát itt egyfajta párhuzamot kell felállítanunk, ahogy azt már megtettük az éghajlatváltozás esetén is. Cselekednünk kell hiszen az akciónk, az, a fellépésünk, az intézkedéseink kevesebbe kerülnek, mint a károk, amiket a cselekvés elmaradása okoz. Cselekednünk kell, hiszen ez olcsóbb, mint hogyha nem teszünk semmit. Ezen kívül azzal is egyet értünk, hogy szükséges pontosan ellenőrizni a megtörténteket, és fontos a szisztematikus rendszeres ellenőrzés. Ezt például a Európai Bizottság rendszeres jelentéstétele biztosíthatja. Ezen kívül további intézkedéseket kell tenni, akkor, hogy a korábbi intézkedéseknek a helyesbítése válik szükségessé. A bizottság Nak és a tagállamoknak azt is biztosítania kell, hogy a jogál, jogszabályokat megfelelően átültessék, ez érvényes a víz irányelvre, az élőhely irányelvre, és a tengeri környezetre vonatkozó keret irányelvre is. Vannak aztán kezdeményezések is, amelyeket fel kell karolnunk, így például a zöld infrastruktúrára vonatkozó kezdeményezések, és támogatnunk kell az exotikus fajok védelméről szóló jogszabályokat is. Fontos, hogy a szakbizottságunk és a parlament is elvégezze a saját házi feladatát, és a bizottság és a tanács kövesse ezt. Következő hozzászólónk a zöldek árnyék előadója, Sadrin Büllier. Merci, monsieur le président. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, nem csak a jelentésért, hanem azért is, amit a bevezetőjében elmondott. Ugyanis kapcsolatot mutatott be a gazdasági pénzügyi válság és a biodiverzitás, a környezeti állapotok válsága között. Én egy lépéssel tovább mennék, és azt mondanám, hogy nem csak egy csendes válságot élünk át a biodiverzitás területén, egy olyan válságot, amit nem ismernek el sok helyütt, hanem a jelentés olyan megoldásokat is mutat fel, amelyek a faj sokszínűség eltűnését megakadályozzák, és amelyek egyben megoldásokat jelentenek a gazdasági pénzügyi válságra is. Hiszen a gazdasági pénzügyi válságból való kiutásnak az egyik módja az, hogyha a biodiverzitás területén középtávú perspektívákat fogalmazunk meg. Ön a jelentésében eh, előadó úr a GDP 7%-ának az elvesztését helyezi kilátásba arra az esetre, hogyha nem cselekszünk. Úgy gondolom, hogy eh, azt is a biodiverzitással kapcsolatos gondolkodás részévé kell tennünk, hogy a ma befektetett, eh, a biodiverzitásba befektetett egy euró azt jelenti, hogy 2050-ig eurók százait termeljük meg ezzel a befektetéssel. Tehát, hogyha nem teszünk semmit, a költségek csak növekednek. Ha viszont a beruházás mellett döntünk, akkor erre pénzeszközöket is biztosítanunk kell, meg kell értenünk, hogy a természetes örökségünket máshogy kell kezelnünk, és erre természetesen pénzügyi eszközöket is kell biztosítanunk. Szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, az európai zöldek nevében, és el kell, hogy mondjam, hogy a megfogalmazott valamennyi céllal egyetértünk. Ugyanakkor a prioritások területén mégiscsak döntenünk kellett, választanunk kellett. Úgy gondolom, hogy a helyes prioritásokat választotta ki. Engedjék meg, hogy említsek néhány pontot amelyekkel kapcsolatban módosító indítványokat fogunk beterjeszteni, vagy amelyek számunkra még vitásak és további eszmecserét tesznek szükségessé. A jelentésben három nagy fejezetet alakított ki, a szektorális politikákat és a közös agrárpolitikát, aztán a közös halászati politikát, úgy gondolom, hogy ezekben a fejezetekben ki kell térni még az erdőgazdálkodás területén szükséges speciális intézkedésekre is. Aztán itt vannak a világtengerek, a... ezeket is elfelejtettük. A Natura 2000 hálózat esetében lát láttuk, hogy a világ tengerekről sokszor megfeledkeznek. Beszélnek tehát halászati politikáról, beszélnek a halászatról, de nem látják, hogy itt is egy olyan ökoszisztémát használnak, amit védeni kell. Úgy gondolom, hogy ezen a téren tehát még eh, hangsúlyokat kell teremteni, és jó lenne, hogyha a jelentésben, ahogy az már korábban is elhangzott az eszmecserében, megjelenne az Európai Parlamentnek az a politikai akarata, hogy egy termőföld irányelvet újra napirendre kell venni. A biodiverzitás területén koherens politikára törekszünk, éppen ezért jó lenne, hogyha a termőföld védelméről is európai szintű jogszabály születne. Ezen a területen, és úgy gondolom, hogy ez a vezérelveink közé kell, hogy tartozzon, fontos az élőlények életkörülményeinek az állandósága, stabilitása is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy eh, a biodiverzitást meg kell őriznünk, hanem arról is szó van, hogy nem szabad, hogy áruként kezeljük az élőlényeket, hogy spekulációt tárgyává váljanak. És hogyha még lehet egy további kívánságunk, akkor azt is elmondanám, hogy ön szólt itt a kártalanítás kérdéséről a 12-es bekezdésben, 12-es bekezdésben nem teljesen van a véleményünk szerint ez a kérdés megfogalmazva. Tehát a semlegességnek az elve, amit itt ugye bevezet Nem elég szerintünk egyszerűen csak kimondani, hogy hogy mindig lehetőség van erre. Szeretnénk, hogy ha azt mondanánk ki, hogy úgy tudjuk a biodiverzitásnak az eltűnését csökkenteni, vagy megakadályozni, hogyha a, a már eltűnt fajokat a másik oldalon pótoljuk. A kompenzáció tehát szerintünk nem elégséges szempont. Szeretnénk, hogyha ez kiegészülne. És szeretnénk, hogyha az is, azt is látná mindenki, hogy a biodiverzitás, kompen, biodiverzitás csökkenésének kompenzációjára tett intézkedések néha kockázatokkal is járnak. A finanszírozás is alapvető kérdés. Pénz nélkül ugyanis, illetőleg kellő pénzügyi erőforrás nélkül nem fogunk előre jutni, és a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos stratégiai tervünk is kudarccal fog járni és nem lesz hatékonyabb az új környezetvédelmi cselekvési program, mint amilyen az előző volt. Ami az innovatív pénzügyi eszközöket illeti, ezzel kapcsolatban még el szeretném mondani, hogy a biodiverzitással kapcsolatban bizonyos mutatószámokat kell bevezetnünk. Ezeknek azonban nem csak a gazdasági termelést kell figyelembe venniük. Ma arra is lehetőségünk van, hogy a pénzeszközeinkkel spóroljunk, megtakarításokat érjünk el. Én köszönöm önnek ezt a megjegyzést. Kevés az időnk, 2012-ben már el kell fogadnunk a jelentést, tehát világosan meg kell ebben jeleníteni, hogy a biodiverzitás csökkent költését eredményező pénzköltéseket be kell fejeznünk. Ennek például a közös agrárpolitika reformja keretében sokkal nagyobb hangsúlyt kell biztosítani, és nyilvánvalóan a strukturális alapok, a közlekedési rendszer javítására adott támogatások esetében is figyelni kell arra, hogy ezek a pénzek a biodiverzitás biodiverzitást megőrző módon legyenek elköltve. Ez az, ami a mi politikánkat erősíthető, ez az, amiben igazán kifejezésre jut majd a politikai akaratunk. Tehát megpróbáljuk a pénzeket úgy költeni, hogy a biodiverzitás ne csökkenjen. Megpróbálják a fajok eltűnését megakadályozni. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászólóként Julie Grillier kap szót az ECR frakció nevében. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Üdvözlöm a jelentést, úgy gondolom, egy nagyon jó tervezetről van szó, amely körvonalazza a legfőbb kérdéseket. De azt szeretném eredményként látni majd a munkánk végén, hogy előrelépés történik, és noha nem értek vele egyet mindenben, úgy gondolom, hogy a saját kezdeményezésű jelentéseket lehetőségként kell felhasználnunk arra, hogy ne csak azt mondjuk el, hogy mit akarunk látni, hanem azt is elmondjuk velük, hogy hogyan akarjuk ezt elérni. Ez utóbbiból nem sok mindent láttunk, illetve hallhattunk ma a felszólalásokból. Ítélve. Egy kicsit aggaszt a megfogalmazások itt ott a jelentésben, nagyon véglegesen fogalmaz. Sok esetben a véglegesítésről van szó. El kell ismernünk, hogy ezek folyamatok, amelyek lépésről lépésre haradnak előre, állandóan figyelemmel kell kísérnünk ezeket a dolgokat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a megfogalmazásokat itt-ott meg kell változtatni a szövegben. Meg kell említenem, a mezőgazdasági vetületét is a dolognak. Gebrandi úr elmondta, hogy nem szeretné, hogyha ez helyettesíteni a kapvitát, és teljesen egyetértek vele, hogy itt most ne a kapról vitázzunk. Részletezte azt, hogy mennyire támogatja, mennyire lelkes a néhány kap javaslattal, illetve kap reform javaslattal kapcsolatosan. Lehet, hogy túl leíró jellegű és túlságosan részletező a jelentésben ez a rész. Úgy gondolom, hogy a kettes pillére kell nagyobb hangsúlyt fektetni, és nem annyira az első pillér zöldítése, nem szabad a kettőt összekevernünk. Emellett a kap, úgy gondolom, legalább annyira szól az élelem termelé, élelmiszer termeléséről, mint a biodiverzitásról és a természetvédelméről. Ez nem került említésre a szövegben, úgy gondolom, legalább kismértékben talán meg kellene vitatni az egyensúlyt az élelem, élelmiszer termelés és az észszerű talajművelés, valamint a biodiverzitás között. Emellett üdvözlöm, hogy kitér a szöveg a közös halászati politikára is, de hát nyilvánvalóan ez egy nagyon vitatott téma, főként a parlamentben, és emellett nem tudnám támogatni a közös parti őrség ötletét sem. Értem az azt, hogy miért akarnak egyesek ilyen irányba elmozdulni, de az ellenőrzés központosítása nem fogja megoldani a biodiverzitás problémáit. A nemzeti kormányoknak kell fellépniük ennek érdekében, és egy rugalmas keretet kell teremteniük a tagállamoknak. Az nem megoldás, hogyha valakit kényszerítünk hiszen különösen a környezeti kérdésekben nem megfelelő a végrehajtás. Sok időt pazarlunk arra, hogy jogszabályokat alkotunk, de aztán nem tartatjuk be őket, de mi jól érezzük magunkat, mert beszéltünk a kérdésekről, problémákról. Fontos tehát, hogy rugalmas kereteket teremtsünk, amelyeken belül a tagállamok valóban eredményeket tudnak elérni. Ami a finanszírozást illeti, úgy gondolom, hogy ez egy kicsit, itt egy kicsit elszalasztotta a jelentéstevő a lehetőséget. Elfogadom, hogy a jelentéstevőnek nem állt rendelkezésére több hely, korlátozott a terjedelme a szövegnek. Természetesen én is egyetértek azzal, hogy teljesen elrugaszkodott a valóságtól az a javaslat, hogy közpénzekből finansz- oldjuk meg a finanszírozást csopán. Sokkal komolyabban kell vennünk ezt a kérdést, és ezzel kapcsolatosan módosítókat fogok benyújtani a frakcióm nevében. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Ezzel lezártuk az árnyék jelentéstevők felszólalásait, most pedig a többi képviselő kap szót. François Grosztett kapja meg elsőként a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok önnek, és gratulálok az újonnan megválasztott alelnököknek is. A jelentés hasonlít Leinen úr jelentéséhez, amelyet az imént tárgyaltunk. Láthatjuk, hogy ha fenn akarjuk tartani a biológiai sokféleséget, jó természetvédelmi politikára van szükség, hiszen ha természet tett kár éri, akkor kár éri a biodiverzitást is. A bizottság nyilatkozott ezzel kapcsolatosan, igen érdekes. A nyilatkozat azért született meg, mert a jogszabályaink, főként a Natura 2000 irányelv nem hozta meg azokat az eredményeket, amelyeket elvártunk volna. Lehet, hogy túl nagy a habozás, eleinte lehet, hogy sokan nem akarják belátni ezt a dolgot, de hát nem értük el, amit akartunk. Ez azt jelenti, hogy újra vissza kell térnünk ezekre a kérdésekre. És teljesen egyetértek azzal is, hogy a biológiai sokféleség csökkenése hátrányosan befolyásolja az életminőségünket. Nem csak egészségügyi okokból van szükség a biodiverzitásra, a fajok sokféleségére a természetben. Ha meghallgatjuk a tudósok, és az oceanográfusok véleményét is, akkor gyorsan észrevesszük, hogy a, az ismereteink a biológiai sokféleség területén nagyon korlátozottak. Sok-sok olyan gond és probléma van, amelyről nem is tudunk, sok-sok olyan faj is van, amelyekről még nem tudunk, mindezen fajok pedig elengedhetetlenek az ökoszisztémák egyensúlya számára. Ezt az egyensúlyt mindenképpen meg kell védenünk, ez pedig átvitt értelemben azt is jelenti, hogy a biodiverzitás védelmére kell kelnünk. Támogatnunk kell a kutatást, hogy az ismereteinket bővítsük ezen a téren. Hiszen még nagyon sok dolgot nem tudunk ezen a téren. Sok-sok a való. Ettől függetlenül pedig a finanszírozást is biztosítani kell. A Natura 2000, az élőhelyvédelmi irányelv, mindezek megfelelően mindezeket megfelelően végre kell hajtani, ugyanezt mondtuk el a Leinen jelentés kapcsán is. Be kell tartatnunk, végre kell hajtanunk a jogszabályokat, ez valóban így van, de ezen túlmenően több ismeretre van szükség, támogatnunk kell a kutatást, be is kell ruháznunk a kutatásba. És természetesen minden szereplő számára világosá kell tennünk, hogy a mielőbbi cselekvés előnyös. Ha késlekedünk, ha habozunk, akkor annak többek között gazdasági kihatása is lesz. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetértünk. Természetesen szükség van a jobb kommunikációra is, annak érdekében, hogy elmagyarázzuk, hogy valóban miről is van itt szó. Sok kolléga említette, hogy talán önkéntes kezdeményezést is lehetne indítani. Miért is ne? Talán a helyi önkormányzatokkal köthetnénk szerződéseket, ugye mindig a tagállamokról beszélünk, de azt hiszem helyi szinten az önkéntesség keretén belül partnerségi akciókat indíthatnánk útjukra, annak érdekében, hogy mielőbbi eredményeket élünk, érjünk el, és egyébként pedig teljesen egyetértek mindazzal, amit a jelentéstevő mondott. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Romana Szizei Jor, Jordán kolléganő következik. Éppen én čestitke novemu vodstvu odbora Envi. Eh, um, Posem se strinjam z tem. Én is szeretnék gratulálni önnek és az alelnököknek megválasztásuk alkalmából. Egyetértek a jelentéstevő által mondottakkal amikor a válságot kezeljük, akkor is tudjuk, hogy megfelelőképpen kell ezt megtennünk, de amikor, és, és, és amikor az emberek elvesztik a munka, munkahelyüket, és a túlélésről van szó, akkor a környezettel kapcsolatos kérdések elvesztik a jelentőségüket a számukra. Ezért a ezért nagyon fontos, hogy meg, kell magyaráz, hogy meg kell magyaráznunk a polgároknak, hogy a biodiverzitás nem csak egy ágazati politika, hanem olyan terület, amely a mindennapi életre, az egészségünkre, gazdaságunkra, a terrorizmusra, a mezőgazdaságra, a szolgáltatásokra kihatással van. Egyszerűen az innovációtól kezdve az intellektuális örökségünkig mindenre hatással van. Tehát olyan kérdés ez, amelyet egész másképpen kell bemutatnunk, sokkal horizontálisabb módon, sokkal átfogóbb módon. Világossá kell tennünk, hogy mi, mi mindennel összefügg ez. Az ITRE bizottságban is jelentéstevő vagyok, ott egy véleményt készítettem erről a témáról, és nagyon sok heves vita folyt ebben a témában és kollégáim többé-kevésbé egyetértettek avval, amit én ott leírtam. Alapvetően arra az álláspontra helyezkedtem, hogy a biodiverzitás támogatása nem többletköltség. És hogy az a fontos, hogy a különböző ágázatokhoz fűződő kapcsolatát hangsúlyozzuk, és hogy szólítsuk fel a bizottságot arra, hogy a zöld infrastruktúrával kapcsolatos stratégiát minél előbb készítse el. Azt tudjuk, hogy ebben az évben a bizottság el fog készíteni egy ilyen stratégiát. Azon kívül a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatban is van egy javaslatunk. Zöld infrastruktúrára van szükségünk, és egy olyan dossziéra, ami ami összefogja ezeket a törekvéseket, hogy ezek az infrastruktúrával kapcsolatos tervek ne részenként szerepeljenek többféle dossziéban. Ezen kívül az is nagyon fontos, hogy, menj, hogy, hogy tisztában legyünk annak fontosságával is, ami a külső költségek internalizása, internalizálása területén felmerül. A bio diverzitás ebből a szempontból is nagyon fontos. Aztán nézzük a kutatást. A biodiverzitás hozzájárulása a kutatáshoz többféleképpen is nagyon fontos. Először is, mert sok olyan rendszer van, amely szempontjából fontos a biodiverzitás kutatása, a különböző rendszerek közötti összefüggés és együttműködés szempontjából is fontos, és a biodiverzitás értékeléséről szóló jelentésemben, amit az ITRÉ-nek készítettem, szintén aláhúztam, hogy a kutatás és a fejlesztés a biodiverzitáson belül nagyon fontos terület. Remélem, hogy az ottani gondolataimat ebben a jelentésben is figyelembe lehet majd venni. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Krista Klász. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is gratulálok Matthias eh, Króténak és az elnökségnek teljesen. Egyet értek eh, a jelentéstevő, ugyanakkor az indokolásban egy mondat eh, feltűnt nekem. Nem szabad, hogy a környezetvédelem területén egyetlen egy területre korlátozódjunk, hanem az ipari területeken, a városokban, autópályák és vasút mentén is mindenhol érvényesítenünk a szempontjainkat. Ez a megközelítés mód, ez nekem nagyon tetszett, ugyanakkor hiányzott valamennyire nekem ez a jelentésből, és nem tetszik ez a negatív forgatókönyv, ez a világ vége hangulat, itt a, amit itt a vita elején is megjelent. Tehát a kolléganő is említette, hogy van egy okunk eh, arra, hogy a biodiverzitást egy kincsként adjuk el a nyilvánosság számára, amelynek az elvesztése nagyon eh, nagyon sokat elvesz tőlünk, tehát elveszi a gazdaságosságunkat, elveszi az életünk minőségét. Tehát jó lenne, hogyha vitában kicsikét nagyobb öröm és a meglévő értékeinknek a nagyobb megbecsülése jelenne meg. Ami pedig eh, eh, a mezőgazdaságot illeti, ez a pont számomra nagyon fájó előadó úr. Nem is akarok itt beszélni eh, nagyon a dologról. Úgy gondolom, hogy itt a mezőgazdaságról egy teljesen rossz képet alkotunk, a negatív dolgokat helyezzük előtérbe, éppen azért azt kérdem magamtól, hogy milyen képet alkotunk egyáltalán a mezőgazdaságról. Nem indokolt azt mondani, hogy a mezőgazdaság tönkretesz mindent. Én egy bortermelő vidékről érkezem, és gyakorlatilag ott található meg egy élőlény egyedül, ahol a szőlőhegyek vannak, tehát ez is mutatja, hogy például a szőlőgazdálkodás ezen a területen egy bizonyos állatfajnak a megőrzéséhez hozzájárul. Tehát mindenképpen a mezőgazdaság az kultiválja a földterületeinket, kultiválja a természeti erőforrásainkat, és fontos, hogy ezt is lássuk európai szinten, tehát nagyon sok előírást fogadunk el, és itt a mezőgazdaságnak a potenciára támaszkodnunk kell. A termőföldeknek és a természeti erőforrásoknak a felhasználása túlságosan intenzív, de úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság ezen a téren is nagyon sokat tehet, hogyha arról van szó, hogy hogyan őrizzük meg a természetet, éppen ezért nem szabad azt mondanunk, hogy alapjába véve minden rossz, a mezőgazdaságban alapvetően mindent meg kell változtatni. És hogy ugye arra is hivatkozik, hogy a bizottságnak a javaslata, amely 7 százalék sokat fordítana kizöldításra, a zöld szempontra, ezt ugye 10%-ra kellene növelni. Úgy gondolom, hogy itt ez is csak egy számmisztika játék a számokkal, de hát a 17. pontban ugye arról olvashatunk, hogy a jövőben eh, nagy ilyen vadon maradó területeket kell megőriznünk, itt Csolos biztos nem arra gondolt, hogy nagy területeket kell vadonná természetvédelmi területén nyilvánítani, hanem ökológiai célú föld területeket kell megtartani erdők formájában például 7%-ról 10%-ra emelni ezeknek a dolgát. Úgy gondolom, hogy itt a Környezetvédelmi Bizottságban nem mélyedtünk el kellően az agrárpolitikában. Nagyon nagy kötelezettségeket vállaltunk nagyon sok területen, itt az Envi Szakbizottságban, a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság területén. Elfogadtunk egy víz irányelvet, egy növényvédelmi rendeletet az elmúlt héten, a biocid jogszabályt indítottuk útnak. Ezek önálló építőkövek, amelyek befolyásolják az agráriumot is. Ez azt jelenti, hogy minden egyes mezőgazdasági gazdálkodónak meg kell felelnie a kereszt megfelelés keretében ezeknek az előírásoknak. Ez az a pont, ahol el kell indulnunk. Kedves előadó úr és kedves kollégák, én azt támogatom, hogy az európai előírásokat át kell ültetni, a tagállamokat erre kötelezni kell, és jobban meg kell nézni ellenőrzés keretében, hogy ez hogy történik meg. Ugyanakkor ez a tagállamoknak a kötelezettség az ellenőrzés, ne mi Európa akarunk itt rendőri szerepet játszani. Ők azok, akik képesek ezt értelmes keretben megvalósítani a agrárpolitikának a részleteiben, és jó lenne, hogyha rá tudnánk mutatni arra, hogy a fenntartható mezőgazdaság milyen eredményeket hozott eddig. Én ezt támogatni tudom, és jó lenne, hogyha ilyen pozitív fókuszba helyeznénk a biodiverzitás kértését is, és egy jó jelentést fogadnánk el, ami a jövőbe nézve tudná az európai természet sokszínűségét megőrizni. Köszönöm szépen kolléganőnek. András Szanóné, a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Gelbrandi kollégának a jelentéshez. Nagyon jól sikerült a jelentés, és egy nagyon fontos témáról szól, hiszen a biológiai sokszínűség védelme mindig nagyon aktuális téma. A háttér nagyon nyugtalanító, itt van a válság, nagyon rossz a jelenlegi helyzet. Úgy gondolom azonban, hogy ha a biológiai sokféleségért akarunk tenni, akkor mindig támogatnak ebben bennünket a polgárok is hiszen a természeti tőke rendkívül fontos. Ez az egyetlen dolog, amelyet adott esetben teljes egészében és jó állapotban a jövő generációkra hagyhatunk. Ezért fontos, hogy a tagállamok gondoskodjanak arról, hogy a természet állapota megfelelő maradjon, és erre megfelelő finanszírozást is szánjunk, hogy elérjük a célokat. Itt van például a LIFE program is. Egyetértek azzal, hogy a mezőgazdaságon belül nagyobb területeket kell szánni arra, hogy a biológiai sokféleség fennmaradjon. Ezért támogatom azt, amit a jelentéstevő mond. Legalább a megművelt területek legalább 10%-át a biológiai sokféleség fenntartásának kell szentelni, szemben a bizottsági javaslattal, amely 7%-ról beszél. Volt lehetőségem arra, hogy padovai egyetemi tanárokkal egy konferencián vegyek részt az európai fajok biológiai sokféleségről, és az derült ki számunkra, hogyha továbbra is mezőgazdasági termelés folyik egy adott területen, akkor a mikroorganizmusok eltűnnek a talajból, és aki jártas a mezőgazdaságban, tudja, hogy ez milyen következményekkel jár. Ami a halászatot illeti, mielőbb gondoskodnunk kell arról, hogy a fogások ne haladják meg a legnagyobb fenntartható hozamot az adott faj esetében. De ugyanez, ugyanerre kell odafigyelnünk a vándormadarak esetében, vagy a vadon hagyott területek esetében, hiszen a vándormadarak felmaradás is rendkívül fontos. Emellett egy ellenőrző rendszert kell bevezetnünk annak érdekében, hogy a madárpopulációk státuszát nyomon követhessük, és meg kell néznünk, hogy a, dél, hogy a déleurópai madarakra milyen hatással van a vadászat. Nagyon sokféle vadász, sokféle módon vadászik ezekre a madarakra. Sajnos a 2010-ben kitűzött célok mindegyiket nem sikerült elérni, ezért a az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv esetében további intézkedésekre van szükség. Sok helyütt emellett ezeket a jogszabályokat megszegik, és az egyes tagállamokban vannak olyan régiók, amelyek azon munkálkodnak, hogy ne kelljen nekik betartaniuk a vonatkozó irányelveket, ügyvédek segítségével megpróbálják valahogy megkerülni ezeket az irányelveket, rendelkezéseket. Ezért úgy gondolom, eljött az ideje annak, hogy hogyha már a legutóbbi programról beszélünk, hogy tegyünk valamit. Az Európai Unióban történnie kell, valaminek változtatásra van szükség, és talán irányelvek révén kellene gondoskodni a természet megfelelőbb védelméről, megőrzéséről. Zárásképpen pedig azt szeretném elmondani, hogy a szankcionálási mechanizmusokat is felül kell vizsgálni a tagállamokban, hiszen ha azok nem megfelelőek, akkor sohasem lehet komoly végrehajtásra számítani az irányelvek vonatkozásában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kriton Arsenis az utolsó felszólalónk. Thank you very much, sir, and to congratulate... Köszönöm szépen. Mátiás, gratulálok elnöki választásodhoz. Nagyon nagy örömmel várom az új posztodon elvégzett két és fél éves munkát. Remélem, hogy ugyanolyan jó munkát tudunk majd végezni, mint az elmúlt két és fél évben, és nagyon várom ezen a téren az együttműködést. Szeretnék gratulálni Gebárdi Gerbrandi úrnak is, egyrészt az alelnöki tisztséghez, másrészt pedig azért ahhoz, hogy ilyen kiváló jelentést készített, egyetértek a javaslatokkal, egyetértek azzal, hogy a közös agrárpolitika és a közös halászati politika szempontja fontos. Ebben a jelentésben ö, ö, módosítókat be fogok nyújtani, csak nagyon röviden szólok egy-kettőről. Tám, támogatom a közös parti őrség kialakítását, a halászati bizottság is támogatja ezt, amennyire én tudom és természetesen el tudom képzelni, hogy ez egy olyan ö, ö, olyan ö, dolog lenne, mint például a kék úszonyú tonhal ö, megfigyelésével kapcsolatos ö, iránymutatás. Nagyon fontos, hogy a halál, halálományunkat védjük, és a, a halálomány védelmére és a, és a halászok helyzetének a megerősítésére is ez a legmegfelelőbb módszer, és ezt meg kell próbálni minél szélesebb körben kiterjeszteni. a közös mezőgazdasági politikával kapcsolatban intézkedéseket kell tennünk, Írtunk már egy jelentést az erdővédelemről is, illetve arról, hogy a, ezt az első pillérből kiterjesszük, és hogy ne csak hogy, hogy magán és közfinanszírozás is legyen ezen a területen. A, az erdeink 40 2%-a köztulajdonban van. Bizonyos országokban ez a szám akár a 85%-ot is elérheti, és a klímaváltozás fenyegetése, valamint a biodiverzitás csökkenése olyan helyzetet teremt, amely megnehezíti az államok számára az erdők kezelését, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy a hogy magánkézben ezek jobban működnek, ez is például egy nagyon jó kezdeményezés. Köszönöm. Köszönöm szépen Kriton Arseniszt, most pedig megadom a bizottságnak a szót a bizottság részéről. Ma François Wackelhaut van jelen. Uh, Mr. Chairman, and let me... Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd gratuláljak én is önnek a megválasztásához a szakbizottság elnökévé. Azzal kezdeném én is, hogy Gerbrandi úrnak gratulálok a jelentéshez, amelyet elkészített nekünk. Világos se vált ebből, hogy a bizottság és a parlament álláspontja nagyon közel áll egymáshoz sok pontban, ha amikor a diagnózisról beszélünk, illetve az esetleges megoldásokról. Hadd szóljak néhány elemről, amelyeket többen is említettek e, nagyon gyümölcsöző vita során. Nagyon-nagyon sok fontos hozzászólást hallhattunk. Az első pont, amelyet kiragadnék, a gazdasági vetület, több felszólaló is említette, Kétségkívül ez az egyik legfontosabb vetülete a vitának. Mi a bizottság részéről úgy gondoljuk, hogy az elmúlt években sokat dolgoztunk azon, hogy világossá tegyük a biodiverzitás fontosságát a gazdaság szempontjából. A 2050-ig bekövetkező 7%-os visszaesés az egyik legfontosabb dolog, amelyet látnunk kell. A jelentés, amely elkészült ebben a témában, nagyobb nyilvánosságot kíván. A saját köreinkben köröztettük a jelentést. Úgy gondolom, hogy Um, those that take the... Úgy gondolom, hogy a banki ágazatban tevékenykedő döntéshozóknak is uh, hozzá kell jutniuk ehhez a jelentéshez. Ami a gazdasági vetületet életi egy másik fontos pont, amelyet sokan említettek önök közül, az, hogy a biodiverzitás értékei közül néhány láthatatlan marad, azért mert a piacon nem kézzel fogható, azonban az ökoszisztémák nagyon sok szolgáltatást nyújtanak számunkra. Ebben az értelemben az egyik javaslat a bizottság részéről az, hogy a biodiverzitás jelentette érték a számlákban tükröződjük 2020-ig. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az egyetlen olyan realisztikus célkitűzés, amelyet megfogalmazhatunk. Nem mindig kitörő lelkesedéssel fogadták a tagállamok ezt az ötletet a szükséges változtatások, kísérő változtatások miatt. Mi 2020-ig javasoljuk ezt bevezetni azért, mert néhány előkészítő lépésre lenne szükség ahhoz, hogy sikeres legyen ez a dolog. Az egyik az ökoszisztémák és azok szolgáltatásainak felmérése. 2013-ig szeretnénk ezt elvégezni annak érdekében, hogy felmérjük a helyzetet, és utána a beruházásokat megfelelően tudjuk megtervezni. Egy másik dolog a mainstreaming. Különös figyelemmel a mezőgazdaságra, a halászatra, a kereskedelemre, a fejlesztésre, a kohézióra, Mindezen ágazatok ugyanis nagymértékben befolyásolják a biodiverzitást. A stratégia a mainstreaming köré épült. Két célkitűzésünk az ágazati politikákra vonatkozik kifejezetten, és sok intézkedés kifejezetten a szakpolitikákra vonatkozik. A mi üzenetünk a parlament felé az, hogy a parlamentnek nagyon nagy súlya lesz az együttdöntési eljárás során, ezért mi a bizottság részéről nagyon örülnénk olyan megfogalmazásoknak, amelyek nem csak megkövetelik a kap változtatását, reformját, hanem amelyek kimondják, hogy a parlament elkötelezett ezen változtatások, módosítások mellett, hiszen a parlament nagyon fontos szerepet játszik a kap reformról szóló vitában, így a parlament többet is tehet azért, hogy ezek sikerre elgyárjanak. Aztán a finanszírozás is rendkívül fontos. Sok-sok fontos javaslatot tesz maga a jelentés, de a hozzászólók is sok fontos ötlettel álltak elő. Az egyik dolog az, hogy a magánfinanszírozást mozgósítsuk a biodiverzitás védelme érdekében. Úgy gondoljuk, ez prioritás lesz, hiszen akkor a kihívással szembesülünk, hogy az közpénzzel nem oldható meg, még akkor is, hogyha minél nagyobbra akarjuk növelni a közpénz által történő finanszírozás arányát. De a magángazdaságból származó finanszírozást mi prioritásként tekintjük. Ez említésre került a korábbi eszmecsere folyamán is a hetedik környezetvédelmi cselekvési programmal kapcsolatosan. Úgy gondoljuk, sokat lehetne tenni helyi és a regionális szinten is a tagállamokban, a korábbi tapasztalatok ezt mutatják, sőt az EU-n kívül is az egyik prioritásunk pontosan ez, ugyanis nagyon fontos, hogy új finanszírozási forrásokat tárjunk fel és hasznosítsunk. Ez nem azt jelenti, hogy a piacon akarjuk értékesíteni a biodiverzitást, hanem azt jelenti, hogyha beruházásokat terveznek, és a biodiverzitás sérül, akkor valamiféle kompenzációra azért legyen lehetőség. Nem csak azokon a területeken, amelyek a Natura 2000 hálózatba tartoznak. Megpróbálom rövidre fogni a mondandómat, de még három további pontot említenék. A végrehajtást sokan kiemelték, teljes mértékben egyetértünk a végrehajtás fontosságával, annak fontosságával, hogy az irányelveket, amelyeket már régen elfogadtunk, azokat teljes külön végrehajtsák. Az élvehédelmi irányelvnek a 20. születésnapját ünnepeljük nem sokára. Úgy gondolom, azzal tudnánk igazán ünnepelni, megünnepelni ezt az eseményt, hogyha a végrehajtás teljes körben megtörténne, és a hálózat teljes mértékben képülne, főként a tengeri területek tekintetében, hiszen itt nagy a lemaradás. A végrehajtás minden dimenziójára összpontosítanunk kell. Meg kell értenünk, hogy a végrehajtás bizonyos helyeken miért működik jobban, mint másutt. Ez minden bizonyal összefügg a kormányzati kérdésekkel is. Ezeket meg kell vizsgálnunk. A monitorozás, az elemzés és a kutatás is rendkívül fontosak. A monitorozás, nyomon követés fontos a szempontból, hogy ne kövessük el újra a múlt hibáit. Azt akartuk megtudni, 2010-ben milyen is a kiinduló helyzetünk, ezért egy fontos, ezt fel kellett mérnünk megfelelő módon. Nyilván ez nem tökéletes, de világosan mutatja, hogy nagyjából ön is alakul a helyzet a jelenleg rendelkezés álló információk alapján. Nem értek egyet azzal, hogy nem tudunk eleget, nincs elég ismeretünk, több mint eleget tudunk, és a tudósok egyetértenek abban, hogy mindenképpen cselekvésre van szükség. Ehhez elég az információ, hogy ezt megállapítsuk. Nyilvánvalóan jobb megértésre, több ismeretre van szükség a megfelelő finanszírozás meghatározása szempontjából például, de ahhoz már eleget tudunk, hogy tisztában legyünk vele, hogy cselekednünk kell. Sokan egy ilyen taktikát alkalmaztak, hogy lelassítsák a folyamatokat, mondván nem tudunk még eleget, nos ez nincs így. Végül pedig a nemzetközi dimenzió többen prioritásként emelték ki ezt. Mindannyian tudjuk, hogy 2010-ben a nagolyai kötelezettségvállalások megtörténtek. 2012-ben Indiában, októberben találkoznak újra a szerződő felek, és a legfontosabb téma az lesz, hogy eleget teszünk-e nagolyai kötelezettség vállalásainknak, Nevezetesen, hogy a biodiverzitás fenntartását sikerült-e megfelelő módon biztosítani. Hogyha nemleges a válasz, akkor nyilvánvalóan rossz lesz a tárgyalási pozíciónk a következő tárgyalásokon. Különös tekintettel a stratégiai cselekvési tervre, amely 2020-ig rendkívül fontos lesz majd. Előfeltétel volt, hogy mi és a fejlődő országok, valamint a fejlett országok a megnövelt finanszírozásért teszünk, ennek érdekében teszünk valamit. Úgy gondolom nem bukhatunk el, az én biztosom mindenképpen azon dolgozik, az egész bizottsággal együtt, hogy ez ne történjen meg, és számítunk mások támogatására is ebben, hiszen még sokat kell dolgoznunk azért, hogy nem utolsó sorban új finanszírozási forrásokat tárgyunk fel, beleértve a magángazdaságot is, hogyha el akarjuk érni az ambiciózus célkitűzéseinket. Ezzel zárnám mondandómat. Nagy érdeklődéssel várjuk majd az együttműködést, minden bizonyal ez a munka nagy mértékben hozzájárul majd a biodiverzitás fenntartásához EU szinten. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a részletes beszámolóját, most pedig zárásképpen az elő adó kapja meg a szót, hogy bezárja a kört, és megválaszolja minden felmerült kérdést. Thank you, Chairman, and... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm kollégáimnak az általában véve mondható széles támogatást, amit a jelentésem kapott. Romana Jordan Szűző mondott valamit, még pedig azt, hogy ez az egész elsősorban az életminőségről szól. Hát ez a leglényegesebb része a biodiverzitásnak, hogy az életminőségre milyen befolyással van. Ezért teljes mértékben egyetértek vele. Még hogyha valaki el is veszíti a munkahelyét a, ebben a gazdasági válságban, még ennek az embernek az életét is, életminőségét is javíthatja a biodiverzitás helyzetének javítása. És Szonik úr is nagyon helyesen mondta, hogy nem használhatjuk ki a gazdasági válságot annak a, a biodiverzitás védelmének csökkentésére. Néhány kérdést tettek föl nekem kollégáim. Esztrella asszony, Egyetértek abban, hogyha nem cselekszünk, annak a költségei sokkal magasabbak lesznek, mint gondolnánk, tehát sürgető a cselekvés. Ez a klímaváltozással kapcsolatban is ugyanígy van. Sajnos nem eléggé ösztönző gondolat ez az emberek nagy többsége számára, de teljesen igaza van. Belié kolléga kompenzációról kérdezett. Egyetértek abban, hogy egyre inkább a mennyiségi kompenzációra koncentrálunk, ahelyett, hogy a kompenzáció minőségét is megvizsgálnánk. Attól félek, hogy a legtöbb tagállami politika szintén inkább csak az összterületekre koncentrál, ahelyett, hogy a minőséget is figyelembe venné. Ezen a téren is van tehát még nagyon sok tennivalónk, fejleszteni valónk. Julie Görling. Nagyon sok megjegyzésével egyetértek. Például a kap egyes és, ket, egyes és második pillérével kapcsolatban kell. Azért hang, hangsúlyozom én inkább az egyes pillért, mert attól félek, hogy majd, hogyha a tanács véglegesíti a kap jövőjét, attól félek, hogy a második pillérben nem, nem marad túl sok minden a reform után a legtöbb tagállam nincs megelégedve az első pillérhez adott mennyiségekkel, pénzmennyiségekkel, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon a környezeti elem az első pillérben halászati politika. Nem akarunk re- európai rendőrséget felállítani parti őrség címén, mondta itt valaki. Elvileg én ezzel egyetértek. Elvileg egyetértek azzal, hogy a megvalósítás a tagállamok dolga. Csak az a probléma, hogy egyrészt nem csinálják meg, másrészt pedig, úgyhogy európai pénzzel finanszírozunk mindent. Különösen a mezőgazdasági és a halászati politika olyan politikák, amelyekbe hatalmas mennyiségű pénzeszközöket fektetünk. Hát én úgy gondolom, a tagállamokat évtizedeken keresztül kértük arra, hogy az ezzel kapcsolatos elkötelezettségeiknek feleljenek meg. Hogyha most ezt nem tették meg, akkor most vagy azt kell megpróbálni, hogy a nemzeti kapacitást erősítjük, amely szintén rendben lenne, véleményem szerint, csak kigarantálja, hogy ez majd a gyakorlatban is meg fog valósulni. Klász asszony megjegyzésére annyit tudok mondani, hogy az indokolásban részt vesz, vagy az indokolásban megvan ez a bizonyos természet mindenhol gondolat, ha bár ma nem beszéltem róla, nagyon fontos, különösen a sűrűn lakott területeken fontos, hogy a természetet valahogy lopjuk vissza a városba, hogy a, az ipari területeken és a sűrűn lakott városi területeken is legyen egy darab természet. Aztán mondták, hogy a mezőgazdaságról alkotott képem egy kicsit hamis, de hát hadd kérdezzem meg, hogy mi is az a mezőgazdaság. Hatalmas különbségek vannak az Európában gyakorolt mezőgazdasági módszerek között. Vannak nagyon extenzív és nagyon intenzív művelési módok különböző területeken, ezért egyetértek abban, hogy különböző megközelítéseket kell alkalmaznunk. Abban mindenképpen biztos vagyok, hogy attól függetlenül, hogy mekkora egy gazdaság és hogy milyen intenzív módon működik, minden gazdálkodónak szükségle lesz a biodiverzitásra koncentrálni, és európai pénzekkel kell finanszírozni a környezetvédelmi intézkedéseket. A költségvetési szakbizottság keretein belül a számvevőszék ezzel kapcsolatos jelentésével foglalkozom, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem fest túlságosan jó képet a helyzetről. Rengeteg pénzt költünk a környezeti, környezetvédelmi, és a biodiverzitás területén, de mégsem jutunk előre. Végezetül pedig elnök úr, szeretném megköszönni kollégáim támogatását. Van néhány megjegyzés, amely arra vonatkozott, hogy mi hiányzik, ezekkel egyetértek. Én magam is fogok benyújtani módosító indítványokat, és nagyon várom kollégáim módosító indítványait is. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadó munkáját ami pedig a menetrendet illeti a módosítók benyújtásának határideje január 27, és a szakbizottságban február 29-én szavazunk, az áprilisi plenáris ülésen pedig a záró szavazásra fog sor kerülni ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban még sokan élnek megjegyzéssel, módosító indítványjal, de már most köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Most pedig áttélünk a mai utolsó napirendi pontunkra, az ötösre, amely nem más, amely a ami nem más, mint a COP17 konferencián részvevő delegációnak a beszámolója. Ez írásos formában is a kollégák rendelkezésére áll. Ez egy részletes úti beszámoló amely a munkatárgyát is bemutatja, és arra is kitér, hogy a delegáció milyen felvilágosító munkát folytatott, hogyan jelent meg a médiában, hogyan használta az új eh, médiákat, és hogyan tudja ezeket a jövőben javítani, és hogyan tudja a munkánknak a külső megjelenését javítani. A delegáció vezetője jó lejnen kapja meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek a rendelkezésére áll a jelentés, és a Strasburgi plenáris ülésen is beszéltünk annak tartalmáról, éppen ezért én a hozzászólásomat csak néhány szempontra korlátoznám, ami talán nem szerepel az írásos beszámolóban. Először is ugye nagyon jól felkészültünk az utazásra, jó volt a felállásunk a munkacsoportokban és a programunkban, köszönhetően József Duchnak, Izabel Finlének és a titkárságnak, akik a, akik a kongresszusi központnak a mély garázsában folyamatosan dolgoztak, folytogató levegőben is, akár az eredményen. A jövőbeni delegációk számára azt ajánljuk, ami most itt nekünk bevált, hogy végig ott maradtunk, és nem mentünk el akkor, amikor igazán izgalmassá vált a vita korábban már péntek reggelente elutaztunk, akkor, amikor igazán érdekessé vált az esemény, úgyhogy a jövőre nézve az az ajánlásunk, hogy érdemes a végéig maradni. Másodszorban, ugye a parlament az nem tárgyaló fél, a fél az a tanács és a bizottság. Éppen ezért az a követelésünk, hogy az elnöknek legyen hozzáférése a koordinátori tárgyalókörhöz. Igazából el vagyunk vágva eh, itt az események ütőerétől, annak ellenére, hogy folyamatosan eh, tájékoztat minket a tanács és a bizottság. Jó lenne, hogyha három bizottság itt egy asztal mellett foglalhatna helyet, és az a követelés is megfogalmazásra került, hogy napi elemzést kapjunk írásos formában is, egyrésztről az megtett előrelépésekről, másik részről a problémák. Ugyanis, hogy, hogyha hektikusá válnak az események, akkor elvesztjük az áttekintésünket az egészről, és nem látjuk, hogy merre mennek a folyamatok. A bizottságnak mert volt egy bizonyos sémája, eh, és volt az eseményekről a tanácsnak is a sémája, csak a parlamentnek nem volt, tehát jó lenne, ha ezt megkapnánk mi is, és ígéretet kaptunk arra, Eh, hogy ilyet fogunk kapni, ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom el. Ami pedig a dolgok érdemét illeti, a bizottság úgy gondolom, hogy kitűnően játszotta a szerepét, mutatta, hogy erőskezű vezető, és az Európai Unió a tárgyalások pereméről ismét sikeresen a tárgyalások középpontjába küzdötte fel magát. Mi voltunk a konkurent a konferencia sikerének, kudarcának az egyik döntő szereplője. Nem vagyok teljesen biztos, hogy a tanács is ugyanennyire pozitív szerepet játszott, inkább olyan ingadozónak tűnt, úgy tűnt, hogy a belső problémáit nem tudja megoldani már a konferencia előtt, eh, hanem ott a helyszínen próbálja megoldani ezeket. Ezt Kiotóban is láttuk és nyitott volt az a kérdés is, hogy mennyiben tudunk itt egy koherens klímapolitikát eh, alkotni, és hogyan tudunk már egy-egy ilyen csúcs találkozó előtt eredményekben megállapodni, és nem arra kerül sor, hogy folyamatosan mindenféle belső megbeszélések, tájékoztatások vannak ott a helyszínen, amivel idő vész el, és így elvész a kifelé gyakorolható hatás. Utolsó pontként pedig azt említeném meg, hogy az Európai Uniónak sikerült elérni, hogy egy koalíciót alkosson a politikai akaratot mutatóknak a koalícióját, ez jó, jó lenne, hogyha az aozis és a kevésbé fejlett, a legkevésbé fejlett országok is kibővülne ez a kör, ez nem lesz elégséges. Jó lenne, hogy egy-két nagyobb szereplő is hajlandóságot mutatna az együttműködésre, tehát jól hogyha Kína irányába, Dél-Afrika vagy Brazília irányába is nyitnánk ezt a koalíciót, hogyha ők is belépnének, akkor igazán előrelépéseket tudnánk elérni, és le tudnánk építeni az ellenünk dolgozókat, vagy adott esetben a klímavédelmi folyamatok ellenségeit. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit a delegáció beszámolójáról. Fontos, hogy ott voltunk, és fontos, hogy olyan aktívan részt vettünk a dolgokban. Köszönöm szépen, jó lenne a beszámolót, és az írásbeli beszámolót is két hozzászólónk van. Elsőként Kriton Arsessins, utána Bász Eichhaut ö, ö, fog szót kapni, és még itt látok kezeket a levegőben, más is szót kap. Tehát most Kriton Arsessins elsőként. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon érdekes rendezvény volt a Darbeni csúcs, amely reményt keltett sokunkban, és eh, amelynek révén az Európai Unió ismét a figyelem középpontjába, a vita középpontjába került. De nyilván ez nem véletlenül történt. Annak volt ez köszönhető, hogy eh, a bizottság és Hidegárd biztos nagyon jó munkát végzett, majd az ő csapata is, de hát azért csalódást is hozott a rendezvény. Elutaztunk oda, és azt mondtuk világosan, hogy mi beleegyezünk a Kyoto 2-ben, hogyha mi kapunk cserébe egy menetrendet. Mi, ők adtak nekünk egy menetrendet, mi azonban csak nagyon felszínesen, nagyon halovány reményt keltettünk bennük, mondván, hogy ennyit kaptok, többet nem. Lehet, hogy ezért többen úgy érzik most, hogy csalódtak ebben a folyamatban. Az volt a, a visszajelzés, hogy a fejlődő országok adtak valamit, a fejlettek nem, és hát itt fog folytatódni majd a folyamat Katarban ahol egy kemény elnökséggel egy nagyon kemény várható. Hogyan Leinen elmondta, ő egyébként nagyon jó delegációvezető volt ezen a COP 17-es eseményen. Fontos áttekintenünk, hogy milyen lépésekre van szükség, és hogyan tudjuk tovább javítani a koordinációnkat és legyünk őszinték, a lengyel elnökség nagyon sok dologban nagyon jól teljesített, de az éghajlatvédelmi tárgyalásokat tekintve egy nagyon gyenge elnökség volt a lengyel. Sok dolgot nem sikerült időben megoldani, és végül nem voltunk képesek egységes hangon szólni egységesen fellépni akkor, amikor igazándiból teljesítmény, jó teljesítményre lett volna szükség. Ezért egyetértek azzal, amit jó mondott, előre kell meghatároznunk, kialakítanunk az álláspontunkat, a közös álláspontunkat. Azonban jó mindenképpen kiváló munkát végzett, és köszönöm szépen az összes résztvevőnek és a munkáját. Elnök, köszönöm szépen! Pász Eichhout a következő felszólalunk. Köszönöm szépen, szeretném én is megköszönni Izabelnek és Josephnek a kiváló munkát, amelyet Dörbenben végeztek. Napokig dolgoztak abban a garázsban, enélkül, hogy a napfényre kikerülhettek volna. Azon kívül az Európai Bizottságnak is meg kell köszönnünk azt a rugalmas hozzáállást, amit tanúsítottak, és tényleg valóban nagyon sokat segítettek nekünk, és látjuk, hogy ez egy része volt, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a delegációnk valóban hatékonyan tudott dolgozni. Tartalmat illetően világos, hogy nagy volt a különbség a bizottság és a tanács között. A bizottság utat, úti tervet vitt oda, és a tárgyalások során arra törekedett, hogy minél több országot rávegyen arra, hogy ezt az úti tervet magáévá tegye, és még az USA és Kína együttműködését is szerette volna megnyerni és megpróbált még ennél is tovább menni, úgyhogy nagyon jó nagyon jó módon működtek ott. A tanács viszont a kiotói második időszakra koncentrált, és a tanács még arra koncentrált, hogy a tárgyalások utolsó napján is bizonyos szabályt, szabályokat megpróbáljon a helyükre tenni, amelyek csak az EU-ra vonatkoztak, és ez nem volt igazán, ez, ez elég sajnálatos volt, hiszen ez túlságosan sokat, sok energiát elvett tőlünk és nem tudtunk megfelelőképpen hatékonyan tárgyalni Kínával és az Egyesült Államokkal. Ezért azt, arra szólítanám föl a tanácsot, hogy a szükséges álláspontot alakítsa ki, mielőtt elmegyünk Katárba, hogy ott már csak arra tudjon koncentrálni, hogy a partnereinkkel milyen megállapodást tudunk elérni. És igaz, hogy a lengyel elnökség ebben nem igazán járt élen, reméljük, hogy a ciprusi elnökség jobb munkát fog végezni. Természetesen az úti tervnek örülünk, de a klíma még nem változik ettől elfogadtuk, hogy 2020-ra lesz egy felülvizsgálati folyamat, de azt azt mond, tudósok azt mondják, hogy a jelenlegi helyzetben még mindig 3-4 fokos emelkedés a kilátás, és reméljük, hogy majd valahogy meg lesz egy olyan megállapodás, amely 2015-ön túlmutat, és az onnantól kezdődő munkát tudja meghatározni. Ezért legalább, tehát az a legfontosabb, hogy a Dörbenben kialakított nyomvonalon tudjuk, tudjunk tovább haladni, mégpedig úgy, hogy a legkevésbé fejlett országokkal működjünk együtt, tartsuk meg az ott kialakított koalíciót, és ennek alapján működjünk együtt, és tudjunk eredményeket produkálni az elkövetkezendő években. Ugyanakkor megbízható, hiteles klímaügyi politikákat kell kialakítanunk. Tudjuk, hogy 2020-ig a felhasználható összegekből még több felesleg keletkezik az ETS rendszerben, és hogyha a hitelességünket meg akarjuk őrizni, akkor sokkal ambiciózusabban kell, kell, hogy fellépjünk a klímaváltozás terén. Hogyha nemzetközi szintéren szeretnénk megtartani a hitelességünket, akkor sokkal gyorsabban kell most előre mozdulnunk. Remélem, hogy a Dán soros elnökség is prioritásává teszi ezeket a szempontokat, különben nemzetközi szintéren nem tudjuk megtartani a hitelességünket. Úgyhogy kérem a Dán soros elnökség lehetőséget, hogy a lengyel elnökségnél aktívabban ö, dolgozzon, mert akkor a tanács és a bizottság segítségével előbbre tudunk jutni. Köszönöm, Bász. Eichhaut következő hozzászólok, Oreste Rossi. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném elnöki minőségében köszönteni önt és gratulálni megválasztásához. És köszönöm szépen távozó elnökünknek, Jó Leinennek az elvégző, elvégzett munkát. Valósághűen foglalta össze, hogy mi történt Dörbenben. Dörbent úgy hagytuk ott, hogy formális, kötelező érvényi dokumentumot fogadtunk volna el. Ez azt jelenti, hogy most azt kell megvizsgálnunk, hogy a jövőben hogyan fogunk tudni eljárni, és sokkal jobban fel kell készülnünk a következő konferencia előtt biztosítanunk kell az egyhangúságot, az egyhangú fellépést legalább a tagállamok többségének támogatását megnyerve. Ugyanis a konferencia plenáris ülésén az Európai Unió és az Európai Unió különböző tagállamai külön-külön beszéltek, tehát 27 plusz 1 résztvevő szólt itt, és jó lenne, hogyha ők egymás álláspontját nem ott a helyszínen ismernék meg, hanem már előre egyeztetnék. Ez nagyon előnyös lenne a jövőre nézve. Ugyanakkor az is jó lenne, hogyha nem várnánk túl sokat egy-egy ilyen konferenciától, különösen egy gazdasági válság idején. Nos, Eckhout kolléga ugye mi a kibocsátási egységek ellen voltunk, ezek ugyanakkor egy piaci eszközt jelentenek, és azt szerint határozzák meg az értékéket, hogy a piacon milyen értéket jelenítenek meg. Hogyha kisebb az értékük, akkor a vállalatoknak kevesebbet kell fizetniük, értük, és hát azt láthatjuk, hogy azt láthatjuk most, hogy egyáltalán nem szabad azt sajnálnunk, hogy ezek a kibocsátási egységek most túl alacsony áruak. Ennek örülnünk kellene. Hogyha a piacnak más lenne megfelelő, akkor más eszközt találtunk volna. Ami pedig Dörbenben még különösen rossz volt, azt e, még megemlíteném, jó lejnen már korrektül szólt erről. Sajnos itt nem a Hilton Hotelban, hanem a mégarásban kellett a munkatársainknak sokszor dolgozniuk. Jobb lett volna, hogyha nem így szervezik a dolgot, de hát úgy gondolom, hogy a delegáció vezetője és a delegáció tagjai mellett mellett a szakbizottság elnökének is szólnia kell majd erről a plenáris ülésen, megfelelően kell a parlamenti képviseletet biztosítani az ilyen eseményeken. A Kína részéről például ott volt a miniszterelnök helyettes, 20 percet beszélt csak velünk, aztán felpattant és elment, és nem válaszolt, nem tette lehetővé, hogy mi állást foglaljunk jó Leinen egyáltalán nem válaszolhatott a kínai miniszterelnök helyettes felvetéseire. Én ezt az eljárásmódot nem tartottam ott megfelelőnek, és gondol, gondoskodunk kell arról, hogy ez a szakbizottság írhasson a kínai delegációnknak, elmondhassa, hogy ott mi történt, és lehetőségünk legyen a következő konferencián újra egy találkozóra, és ott meghallgassanak minket, és meghallgassák a kívánságainkat. Tehát az elfogadhatatlan, hogy mi mindig meghallgatjuk a kínai a kívánságait, aztán ott hagynak minket, és mi nem tudjuk már elmondani azt, hogy mi mit szeretnénk. Egyebekben más nem szeretnék elmondani, csak annyit, hogy a következő konferenciára sokkal jobban fel kellene készülnünk, és a tagállamoknak is egységesebb felépést kell mutatniuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Chris Davis kap következőként szólt, utána pedig Panayoto kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A Durban eredmények mindenképpen meghaladták az elvárásainkat, tehát ez nyilván nem volt nehéz feladat, hiszen az elvárásaink egyébként is nagyon alacsonyak voltak. Következőképpen írhatnánk talán le a dolgot. Connie Hedegaard biztos asszony, a mi nevünkben lépett fel, és ő lépett fel ugye tárgyalóként, Mondhatnánk azt, hogy egy mentő orvos szerepében próbált feltámasztani valakit, illetve újjáéleszteni valakit, de, és aztán nyilván ez azért még mindig jobb, mint a halál biztos bekövetkezte. Ez lett volna az eredménye annak, hogy az egész folyamat szétesik. Tehát csodálatos, az eredmény. Mi, akik nem utaztunk el Dörbenbe, kívülről figyeltük, hogy az Egyesült Királyság mindeközben az EU-val folytatott tárgyalásokon fennakadásokat okoz. Annak azonban nagyon örültem, hogy az Egyesült Királyság az EU-val együttesen lépett fel Dörbenben, de ami az folyamatot illeti, illetve az eljárást és a parlament bevonását a folyamatba, ahogyan Jólánál mondta, mi nem tárgyalóként voltunk ott, hanem megfigyelőként, annak érdekében, hogy megértsük a folyamatot, és felhasználhassuk az ott tapasztaltakat az itteni folyamatok során, illetve az összes többi EU-s vita során. Hat-hét csúcs találkozón is részt vettem, a magasrangú tárgyalásokon is részt vehettem, és az előkészítő munkában is. Az én tapasztalatom az, hogy az első héten történő részvétel, az első öt napon történő részvétel nagyon hasznos a tudás felhalmozása szempontjából, szemben a magasrangú találkozókkal, ott elegendő tulajdonképpen, hogyha az ember egyszerűen követi a tudósítást az interneten, vagy az újságírók tudósítását, ez már elég, hogy az ember tudja, miről van szó. Az ember gyakorlatilag, hogyha ott van, bármely szintű tárgyalásra beülhet, a Egyfajta piramis struktúrát kell elkész, elképzelnünk. Minél alacsonyabb szintű a tárgyalás, annál egyszerűbb bejutni nyilvánvalóan, és aztán minél magasabb szintű, annál nehezebb lesz ez. Aztán voltak kísérő rendezvények is, a második héten is egyébként, de főként az első héten kerülnek megrendezésre a kísérő rendezvények. Ami tehát az információszerzést illeti, azt gondolom, a legfontosabb az, hogy a képviselők ott lehessenek a legfontosabb időszak során, és fontos lenne, hogy az elnökök értekezleti ilyen értelmű döntést hozzon, hogy a képviselők számára megteremtődjön ez a lehetőség. És azt is kérném az elnöktől, Andrásszal ugye megvitattam, és ő azt mondta, hogy az elnökök értekezlete ebben nagyon rugalmatlan, és ezt nem fogja megengedni. De úgy gondolom, hogy talán az új elnök a maga lendületével esetleg neki rugaszkodhatna ennek a feladatnak. Elnök, köszönöm szépen, Krisz. Panajotov kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék önnek gratulálni, önnek és csapatának, és köszönöm Jó Lájnennek is ezt az igen kiválóan végzett munkát, amelyet két és fél év alatt produkált. Most Dörbenről szólva, legyünk őszinték. Ezt a vitát folytatni kell. Nagyon nehéz találkozó volt, és úgy gondolom, hogy az oda utazó csoportnak nagyon fontos szerepe volt. Nagyon jól választották ki a résztvevőket, az MV bizottságból is nagyon sokan részt vettek, és ők valóban részt vettek a munkában, harcoltak, és megmentették az EU becsületét. Hadd említse meg Leinen urat, Florenz urat, akik egy igen nehéz helyzetben ahogy már ezt hallottuk, hiszen nagyon sok vita volt, nagyon sok fluktuáció, de ennek ellenére ebben a nagyon nehéz helyzetben sikerült nekik összefogni az erőinket, és megmenteni az Európai Unió becsületét. Még nagyon sok ö, dolgunk van az ezután következő ö, találkozók során, Európa vezető szerepet kell, hogy vállaljon, ez pedig Dörbenben nem volt megfelelőképpen hangsúlyos. Nagyon sok tennivalónk van még annak érdekében, hogy nagyobb tiszteletet kapjunk a többi résztvevőtől. De hadd beszéljek egy kicsit most a találkozó pozitív eredményeiről is. Én úgy gondolom, hogy sikeres konferencia volt, mivel voltak, magas elvárásokkal mentünk oda, és meg is valósult ezek közül egy pár. Amerika, Kína és India csökkenteni fogja a kibocsátásait. És helyes lenne azt a következtetést levonni, hogy a konferencia nagyjából egészében beváltotta a hozzáfűzött elvárásokat az EU részéről hiszen Kína majd később az Egyesült Államok is csatlakozott a már említett tervhez. 60 órás tárgyalás után az egyik legnagyobb fejlődő gazdaság ugyanakkor megpróbálta magát kihúzni a kötelező szabályok alól, mégpedig India, és úgy gondolta, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése nem kell, hogy kötelező jellegű legyen. Az, a köztünk levő különbségekről tíz perces vita folyt. Ezt a vitát az angol sajtó a világot megmentő tíz percnek nevezte el, hiszen India utána egyetértett velünk. És először, először fordult elő a történelemben az, hogy India, Kína és az Egyesült Államok hajlandók csökkenteni a kibocsátásukat. Nagyon jó hír ez, de azért azt se felejtsük el, hogy ezt a megállapodást majd 2015-ben végleg megsítik, és ennek a megvalósítása majd csak 2020-ban kezdődik el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólónk pedig Karl Heinz Florenz. Ő volt a delegáció vezetőhelyettese, neki adom meg a szót. Nos, meghúzták a füleim, meg, meghúzták a munkatársam a fülemet, hogy még mi mindent mondjak el. Szeretnék először is a titkásárnak köszönetet mondani. Egy ilyen konferencia az volt a szerencsém, hogy 92-ben már jóval részt vehettem egy ilyenen, megmutatja, hogy a, részletek a, a részletekben rejlik az ördög, nem egyszerű tehát a munka, és az európai kollégák ugye itt panaszkodtak a kínai kollégákra, de volt egy nagyon kéne, kényes pillanat, amikor jött egy hullám, amikor hirtelen nagyon sok kínai megjelent, ott akart lenni, aztán ott hagyták a termet. Nos, bármennyire is tiszteljük a parlamentet, itt volt egy hullám, amikor megjelentek a kínaiak, akkor kellett volna velük együtt úszni, nem tartom annyi drámainak, hogy aztán nem voltak ott. Szeretnék visszatérni arra, milyen eredményeket értünk el ott. Számomra úgy gondolom, hogy azt kell, hogy az irányel vegyen, hogy félig tele van a pohár, és nem félig üres. Úgy gondolom, hogy itt egy új világrend van kialakulóban Durbanben, a Durbani platform, amit Hedegard asszony, akit mindig is dicsértem, fejlesztett ki. Ezzel kapcsolatban nem szabad, hogy úgy eljárjunk, hogy azt mondjuk, hogy mi mindig a helyes oldalon álltunk, mi sok mindent tettünk, nem mindig voltak a mi felelős döntéshozóink a helyzet magaslatán. De hát ezt mi javasoltuk, a döntő kérdés az most fog eljönni. Mit teszünk az ott elért eredményekből 2015-ig? Fog itt eh, a, a vas az még izzani, addig kell ütnünk és formálnunk. Jó, Leinen, úgy gondolom, hogy ezzel élnünk kell, eh, példát kell mutatnunk, nem mindenképpen nem feltétlenül 30%-kal kell előjárnunk példaként, de valamit fel kell mutatnunk. 2015-ben elnök úr, szeretnék egy tanácsot adni önnek 2015-ig a ház elnökénél meg kell próbálnunk olyan deleg elérni, hogy olyan országokba induljanak delegációs utazások, akik keresztbe tesznek nekünk. Kínába, Indiába kell ellátogatnunk. Látom, hogy már itt emeli a kalapásot, úgyhogy be is fejezem a hozzászólást. Köszönöm elnök, köszönöm szépen Karl-Heinz Florenc. Most pedig megadom a bizottságnak másfél összesen két percben a szót. Sajnos csak ennyire van idő, ugyanis jó, Lájnán is szeretnék hozzászólni. Nos, tehát akkor a Jólájnán lemond a hozzászólás jogára, ebben az esetben a bizottság három percet kap parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy megadta nekünk a szót. Egyetértünk a pozitív megítélésben. Pozitív eh, eredményeket tudhatunk magunknak, és Florenc úr pontosan elmondta, hogy most mi az, ami tovább visz minket, hogy mi fog történni most, a mostani időpont és 2020 között, és hogy hogy állítsuk be a 2020-as ambíció szintet ugye 2015-re már meg kell, véglegesíteni kell a megállapodást, és 2020-tól lép majd érvénybe. Ez a legfontosabb célunk, most mindenki ezen gondolkodni, gondolkodik, és számítunk a parlament támogatására ahhoz, hogy ez az ambíció szint minél magasabb lehessen. Partnereket támogatni kell, ebben, hiszen ezt el is várják tőlünk, és pénzügyi támogatásról is van itt szó azon kívül nyomást kell továbbra is gyakorolnunk a még kételkedőkre, annak érdekében, hogy a pozitív szövetségben ők is részt vegyenek. Nyilván ön, önök is tudják, hogy ezek pozitív eredmények voltak, és ez a jelentésben is tükröződik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Amit én el szeretnék mondani a munkakörülményekkel kapcsolatban, nyilván erről még szót kell ejtenünk, elfogadható körülményeket kell a helyszínen kapnunk, ami pedig az éghajlati diplomáciát illeti, amit még tovább kell fejlesztenünk. Úgy gondolom, hogy itt azt kell elmondani, hogy az egyes intézmények között szorosabb együttműködést kell kialakítani, és az egyes kop találkozók közötti időben ki kell egy olyan éghajlati diplomáciát, Eh, az egyes intézmények és szervek meghívásával, ami lehetővé teszi az eddig részt nem vevő intézmények szerveknek a részvételét is. Én ezzel kapcsolatban megfelelő ajánlással fogok élni, és megpróbálom azt elérni, hogy három pilléren át ívelően próbáljuk az ékarati politikát megvalósítani, és amit Karl-Heinz Florenc is javasolt, jó lenne, hogyha sokakkal beszélnünk, eh, és egyfajta propaganda munkát is folytatnánk annak érdekében, hogy 2015-ig minden tettő alá hozzunk, ami bemutatásra került. Ami a parlament részvételét illeti a tárgyalásokon, úgy gondolom, hogy ez csak mérgelődésre ad okot. 2005 óta vagyok itt, változatlan a helyzet. Én valóban elhatároztam, hogy itt is előrelépés legyen, mert mi, a parlamenti képviselők, több mint 700-an az egyes választókörzetekben, a saját tagállamunkban el kell, hogy mondjuk, hogy mi történik, tehát úgy gondolom, hogy jogunk van arra, hogy belépjünk tárgyalófélként a tárgyalóterembe, és nem csak ilyen nem kormányzati szervként kezeljenek minket. Összességében pedig azt mondhatjuk, hogy a Dörbeni klímakonferencia több eredményt hozott, mint vártuk, de kevesebbet, mint amiben reménykedtünk. Még nagyon sok erőre és időre lesz szükség az eredményekhez. Én már előrülök az együttműködésnek. Én most berekeztem az ülést, holnap reggel pontosan 9 órakor találkozunk, hogyha pedig azt mondom, hogy pontosan 9 órakor, akkor ezt így is gondolom, mert 9 órakor pontban szavazni kezdünk. Mindenkinek jó estét!